So good afternoon, everybody. Let's start with our draw session uh, today. We have the agenda. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A napi rendben nincsen változtatás, úgyhogy ez kiváló. És kiküldtük az március, illetve februári ülésünk jegyzőkönyveit is. Ezekkel kapcsolatban sem hallottam semmiféle fenntartás vagy változtatási szándékot. Akkor először most elmondom a az elnöki közleményeket. A Strasburgi múlt heti plenáris ülésen elfogadtuk Vajdere asszony jelentését, mégpedig a pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatásáról. Emlékeztetnék arra, hogy még mindig 1,2 milliárd ember él rendkívüli szegénységben, és ők semmiféle szociális támogatásban nem részesülnek, ezért az állásfoglalásunk megkért azt követeli, hogy ezekben a fejlődő országokban is konzisztens maradjon a társadalombiztosítási rendszer, és hogy az országok ne használják ki a válság helyzetét arra, hogy csökkentsék a fejlesztési segélyre szánt pénzeket, különösen a gazdasági és a szociális jogok támogatására szánt összegeket. Strasbourgban elfogadtuk az Európai Unió és Ukrajna közötti vízumkönnyítési egyezményt is. Élénk vita folyt ezek erről a csoportokban, a frakciókban arra nézve, hogy vajon elfogadjuk-e vagy nem. Különösen azért, mert van egy jogalkotás tervezet Ukrajnában, amely homoszexuális közösség ellen irányul, és a homoszexualitást a pedofiliával egy kategóriába helyezi. Ugyanakkor mégiscsak átment ez az megegyezés, nyomon kell majd követni ennek a bizonyos homoszexuálisokat diszkrimináló jogszabálynak a, az előre haladását. A 2002-es Törökországról szóló országjelentést is elfogadtuk. Az emberi jogi helyzet projekttel kapcsolatban megjegyeztük, hogy az új alkotmány elkészülőben van, de nagyon lassú az, az alkotmányozás folyamata, hogy további előrelépésre van szükség a 2010-es alkotmány módosítással kapcsolatban, különösen a személyadatok védelme, a katonai igazságszolgáltatás és a nemek közötti egyenlőségén terén. Azon kívül a bírói rendszert is meg kell reformálniuk, például nagyon hosszú előzetes letartóztatásokat tapasztalunk még az országban. Ezt arra is emlékeztettünk, hogy a sajtó szabadságának helyzetét javítani kell, illetve a diszkrimináció ellenes jogalkotást is meg kell erősíteni. Törökországban az is ö, problémás az LMBT közösség helyzete, és felszólítottuk őket arra, hogy a homofóbia ellen aktívabban lépjenek fel. Az állásfoglalás üdvözli viszont azt, hogy most már közvetlen politikai párbeszéd folyik a kormány és a PKK vezetője Öcsalán között. De úgy gondoljuk, annak ellenére, hogy ez pozitív jelzésnek mondható, sokkal nagyobb igyekezetre van szükség annak érdekében, hogy tartós politikai megoldás szülessen. Montenegró, Koszovó és Szerbia tárgyában is elfogadtunk előrehaladási jelentést, Mindezekben a jelentésekben külön kiemeltük az emberi jogok kérdését, például Szerbiában, illetve elnézést Montenegróban a sajtó függetlenségét, az emberi jogok és az egyen, esélyegyenlőség kérdését hangsúlyoztuk ki, Koszovóban pedig a kisebbségek védelmét hangsúlyoztuk, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc témájára is felhívtuk a figyelmet, valamint a közszereplők ellen folytatott vizsgálatokat, illetve letartóztatásokat is átláthatóbbá kellene tenni ebben az országban. Macedóniával kapcsolatos előrehaladás jelentés is pozitív volt. Itt is van egy rendelkezés, amely egy vizsgáló bizottság felállítására vonatkozik. Reméljük, hogy a vizsgálat eredménye, eredményeiről majd tudunk vitát tartani. Richard Howitt kollégánk nemrég járt az országban, és ő, ő nagyon nagy figyelemmel követi a figyelmet, követi a helyzetet az országban, és majd jelentést fog tenni nekünk az előrehaladásról. Sürgősségi ügyek sorában először a Guantanamo-i éjségsztrájkról volt szó. A parlament nagy többséggel úgy döntött, hogy nem fog állásfoglalást elfogadni ebben az ügyben, mivel ez csak néhány nappal a bosztoni támadások után ö, került napirendre. A politikai frakciók majd a májusi plenáris ülésen térnek vissza ehhez a témához. De hát, hogy mondjam, a formális folyamat elindult annak érdekében, hogy ezt az elnökök értekezlete is elfogadja. Kazaksztánnal kapcsolatban is volt egy sürgősségi napirendi pont. Aláhúztuk a, a Kozlov, Kurashim, illetve Róza Tulatájeva helyzetével kapcsolatos nagyon súlyos tényeket, és az Amnesty International-től azt hallottuk ma, hogy még mindig nem részesülnek megfelelő orvosi ellátásban. Vietnám, véleménykifejezés szabadsága. Ezzel kapcsolatban is bíráltuk az újságírók és bloggerek ellen meghozott nagyon szigorú ítéleteket, illetve az emberi jogok be nem tartását, figyelembe nem vételét. Reméljük, hogy az Európai Unió és, a és Vietnám közötti tárgyalások végre eredményt fognak hozni az emberi jogok területén is, és Catherine Ashton főképviselő asszonyt is megkértük arra, hogy ezt a kérdést vesse majd föl amikor a vietnámi kormány képviselőivel tárgyal, és amikor arról beszélnek majd, hogy a partnerség és együttműködési megállapodásnak milyen feltételei legyenek Vietnámban. Aztán más témákról lehet, hogy a tegnap előtti külügyi szakbizottságban folytatott vitát volt, aki figyelemmel kísérte. A Szaúd-Arábia miniszter volt látogatóban a parlamentben, és a bírói illetve az igazságügyi reformot mutatta be nekünk. Ezután pedig több mint egy óráig beszélgetett különböző más témákról, és felhasználtam az alkalmat arra, hogy egyéni eseteket is elétárjak, mégpedig olyan eseteket, ahol néhány ember halálra van ítélve, nem mindegyik volt ugyanakkor megerősíthető, ahogy már korábban elmondtam, fenyegettek egy embert azzal, hogy olyan injekciót fognak neki adni, amely megbénítja, megbénítja őt, de az miniszter ezt cáfolta, azt mondta, hogy erről egyáltalán nincsen szó. Azon kívül elmondta azt, hogy a szaudarábiai jogrendszer sem fogadhatná el egy ilyen megoldást. Természetesen sokféle értelmezési van a halálbüntetésnek, mint olyannak, de öm, arról is beszéltünk, hogy a nemzetközi emberi jogi egyezményt milyen fontos lenne beledolgozni a szaudarábiai jogalkotásba. Erre nyitottak voltak, ugyanakkor azt is világossá tették, hogy fenntartásaik vannak ezzel kapcsolatban, és ezt is el kell fogadnunk. Azon kívül meg is hívtak egy látogatásra. Az iráni halálbüntetésről ma reggel az iráni delegáció két szakértőt hívott meg annak érdekében, hogy részletes jelentést adjanak erről, és ez rendkívül katasztrofális képet mutat. Az országról nagyon sokat végeznek ki az országban. Januárban, februárban csak 20 emberről volt szó, és és tulajdonképpen 70%-uk valamiféle kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos vád miatt kerül börtönbe, illetve kivégzésre. Ezt is figyelembe kell vennünk és ezzel kapcsolatban a tagállamok Iránnal való kapcsolatát is felül kell kicsit vizsgálnunk, hiszen nagyon sok bilaterális projekt, kapcsolat létezik, ahol pontosan a kábítószerkereskedelmi elleni harcot is támogatjuk Irányban, Iránban. De hogyha ez ahhoz vezet, hogy tömeges kivégzésekre kerül sor Iránban, akkor lehet, hogy másféleképpen kell ezt a kérdést a jövőben kezelnünk. Például az Egyesült Királyság és Dánia is felhagyott már ennek a küzdelemnek a támogatásával. Tájvánban is nagyon sok kivégzésről érkezett hír. Egy kétoldalú találkozót tartottam a tajvani nagykövettel. Mind a két oldal elmagyarázta a saját álláspontját. Sajnos április 19-én ennek ellenére ismét hat kivégzés történt az országban. Különösen azért sajnálatos ez, mert Tajván a halálbüntetéssel kapcsolatban öt éves moratóriumot vezetett be, amely 2010-ben kezdődött, és úgy tűnik, hogy ezt fölfüggesztették, és nem fogják ö, ö, újra elindítani, pedig jó lenne, hogyha ezt megtennék. Én ezeket a kivégzéseket sajtónyilatkozatban is elítéltem, a tajváni külügyminiszter erre reagált, és arról tájékoztatott, hogy a tajváni nép e egyetértésben lehet csak ezt a döntést megváltoztatni. Minden esetre a ez azt, azt mutatja, hogy ők az Európai Parlament véleményét is figyelemmel kísérik, de az az igazság, hogy az európai országokban is látható az, hogy vannak olyan médiák, illetve rétegek is, amelyek követelik a halálbüntetés visszaállítását, és hogyha nekik engedelmeskednénk, akkor nem tartanánk ott, ahol most tartunk. Úgyhogy legmagasabb politikai szinten kell legelsősorban elítélni a halálbüntetést. Nagyon sok vitára és a népesség körében folytatott párbeszédre van szükség. Ö, arra, hogy a népesség álláspontját megváltoztassák, hiszen az logikailag nem egészen áll meg, hogy egyrésztől az, az állam kivégez embereket, másrésztől pedig szeretné megtanítani a lakosokat arra, hogy az ülés, tehát hogy ölni bűn. Aztán a Bahrányi helyzet, ugye ott volt egy Forma 1-es futam, és a futam megkezdése előtt hoztak egy olyan törvényt, hogy aki emberi jogi helyzet miatt tüntet, szigorúbb büntetést fog majd kapni. Valószínűleg ennek az volt a emögött álló szándéka, hogy akadályozzák meg a tüntetéseket egyelőre azt tudom elmondani, hogy találkoztam egy bakarányi képviselővel, és ő emlékeztetett engem arra, hogy az Európai Uniónak nem szabad abba hagyni a nyomásgyakorlást a bakarányi kormányra. El kell érnünk azt, hogy a vizsgálati jelentés eredményeit aktívabban nyomon kövessék és teljesítsék a rendelkezéseket. Múlt heti burmai helyzet. A külügyminiszterek tanácsa úgy döntött, hogy a szankciókat feloldja, méghozzá a fegyverekkel kapcsolatos szankciókat. Ezt el kell könyvelnünk. Reméljük, hogy ez az ország fejlődéséhez majd hozzá fog járulni, jobb gazdasági és szociális jogokat biztosít majd különösen a vidéki területen nagyon nagy szegészségben élőknek. Én személyesen sajnálattal konstatálom, hogy a szankciót úgy oldottuk fel, hogy nem láttunk kézzelfogható részeredményeket. Reformokat ugyan már megvalósítottak, de ha látjuk, hogy a hogy a muszlim népesség körében az állampolgársággal, illetve az rendelkező, illetve az állampolgársággal nem rendelkező emberek ellen is milyen intézkedések vannak, akkor úgy gondoljuk, hogy most egyel kevesebb lehetőségünk van a nyomásgyakorlásra. De erről is csak azt tudom mondani, hogy nyomon követjük a helyzetet, a DROA szakbizottság részéről, és reméljük, hogy az emberi jogok helyzete ebben az országban is javulni fog. Nem sokára jelentést teszünk az országban tett látogatásunkról is, és ott majd részletesebben feltárhatjuk, hogy milyen területen milyen fejlődés történt. Akkor most tovább lépünk az első valódi napirendi pontra. Jacqueline Modina asszony a vendégünk, aki csádi emberi jogi aktivista, lehet, hogy emlékeznek rá, hogy múltkori ülésünkön a, külső, a külszolgáltat megkértük arra, hogy a csádi tevékenységről számoljon be nekünk. Ezért tartjuk most különösen nagy megtiszteltetésnek, hogy egy csádi civil szervezet képviselőjeként Mudéna asszony megjelent körünkben. Azon kívül elmondhatom, hogy 2002-ben az igen nagyra becsült Martin Ennal díjat is megkapta, és az emberi jogok ellen elkövetett sérelmek ellen országában rendkívül nagy aktivitással harcol, a rezsim áldozatainak igazságszolgáltatást követel, azon kívül a Zimbabvében elkövetett bűnök ellen is harcol, ami az önök, ön országában is, illetve az ön országának a helyzetét is nagyban fogja majd javítani. Hölgyem, át is adom önnek rögtön a szót. Merci. Köszönöm, elnök asszony, az Emberi Jogi Bizottság elnöke, hölgyeim és uraim, európai képviselők, parlamenti képviselők, engedjék meg először is, hogy nagyon őszintén megköszönjem önöknek azt, hogy elhívtak ide az Európai Parlamentbe. Ez jelképes. Nagyon bátorító számunkra az emberi jogok védői számára, és különösen számunkra nők számára, akik nap mint nap nagyon nehéz körülmények között akár életünk veszélyeztetésével küzdünk egy olyan világban, ahol a hatalom hím nemű. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Szeretném ezt a lehetőséget kihasználni, hogy az emberi jogi elkötelezettségem tekintetében két dologról beszéljek. Az egyik a büntetlenség elleni harc, a másik pedig a nők és gyermekek jogai. Tagadhatatlan, hogy 20 éve a nemzetközi közösség jelentős hozzájárulásokat tett a bűnözők, különösen a nagy mértékű bűnözők büntetlensége ellenére, ellene, de Afrikában még mindig nagyon sok tennivaló van. Ezen a kontinensen ugyanis a büntetlenség egyenes következménye a korrupció, e kettő pedig megmérgezi kontinensünket. Mi, a civil társadalom tagjai, azért küzdünk, hogy ezt a betegséget eltöröljük Tunisztól, Hareréig, Dakártól, Kartumig, Abidjanon, Tripolin és N'Djaménán keresztül. Elég rátekinteni küzdelmünkre, hogy lássuk, hogy szeretnénk országom régi diktátorát, hiszen Hábrét bíróság elé juttatni. Ez segít megérteni azt, hogy a 21. században is 60 évvel a Nürnbergi per után még mindig könnyebb elnyomni, mint megfékezni, még mindig könnyebb az erőszakot alkalmazni, mint az igazságtételt. 1982-től 90-ig irányította Hábrét Csádot, amíg meg nem buktatták, és számüzetésbe nem került. Uralkodása alatt nagy mértékben tisztogatásokat végeztek, egész etnikai csoportok tűntek el, és intézményesített kínzásokra került sor. 92-ben a Nemzeti bizottság úgy ö, találta, hogy 40 ezer ember haláláért felelős, több ezer ember eltűnéséért, Számos özvegyet és árvát hagytak ezek az emberek maguk után. Ezekért az emberekért küzdök itt. 2013-ban ezek az áldozatok, közvetett és közvetlen áldozatok még mindig nem kaptak kárpótlást, még mindig nem kértek tőlük bocsánatot, és még mindig nem ismerték el őket áldozatnak. Még mindig nem látják a fényt, amit az igazságszolgáltatás jelentene, és szépen fogyatkozik a számuk. A Habri rendszer ügynökei még mindig, akik a piszkos munkát elvégezték, még mindig itt vannak közöttünk, kísértenek bennünket. A régi rendőri vezetők, még most is prefektusok, csendőrök, tisztviselők beosztottak, akár miniszterek, rendőrségi fő felügyelők, stb. Egy egész rezsimet kellene bíróság elé vinni, és minél többet várunk, annál nagyobb lesz a baj. Kampányt folytatunk, hogy Szenegál vagy ítélje vagy adja ki a régi csádi öm, elnököt. Már 22 éve folytatjuk ezt a küzdelmet. És egy végtelen politikai, bűnügyi, jogi szapanoperára hasonlít ez az egész. 22 éve az Európai Unió még mindig támogat bennünket, még mindig az áldozatok mellett áll. 2006-ban a szenegáli vád kormány úgy döntött, hogy kiadja nem úgy határozott, hogy nem akarja sem elítélni, sem kiadni a régi, ezt a volt despotát. És ekkor a parlament, az Európai Parlament azt kérte a szenegáli ö, kormánytól, hogy hiszen Hábrét vigye bíróság elé, vagy adja ki Belgiumnak. Most ö, még már nem illúzió, az, hogy végre hiszen Hábré bíróságra jusson, hiszen múlt februárban Dakarban felavatták az afrikai büntető törvényszéket. Ehhez egyébként az Európai Unió is két millió euróval járult hozzá. Hittünk önökben, és igazunk volt el, hogy hittünk önökben, és önöknek is igaza volt, hogy támogattak bennünket. A szám, szenegáli kormány és Macky Szál na köszönhetően most ez a nemzetközi elkötelezettség végre úgy tűnik, hogy eredményt fog hozni. De nem szabad engednünk a küzdelemből. Még mindig a büntetőtörvényszéknek technikai és pénzügyi támogatásra van szükség. A bírák nagyon sokat tanulhatnak az európai államok bíróságaitól, azoktól, akik az emberiség elleni bűnügyekkel foglalkoztak és azoktól is tanulhatnak, akik különböző nemzetközi bíróságokon és törvényszékeken dolgoztak. Csádban ez a büntető törvényszég egy olyan programot indított be, amelyel szeretné tájékoztatni a népességet arról, hogy létezik, és arról, hogy nem szabad, hogy újból ilyen bűnök megtörténhessenek. Az Európai Uniónak itt is nagyon komoly logisztika és pénzügyi szerepe lehet. Nem szabad abba hagyni a támogatást. Kérem, hogy folytassák a támogatásunkat egészen addig, amíg az igazságszolgáltatás meg nem történik. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagyon fontos, lényeges, hiszen Habré elítélése Dakárban, de ez az áldozatok számára csak részleges igazságszolgáltatást jelenthet. A csádi társadalomnak teljes mértékben szembe kell nézni a múltjával annak érdeke, érdekében, hogy tovább tudjon lépni. A csádi kormány nem csak kiegészítő intézkedéseket kell, hogy hozzon ahhoz, hogy végre igazságszolgáltatást lássunk. 2000-ben számos áldozat, akiket képviselek, feljelentést tettek az Abré rezsim politikai rendőrség ellen kínzásért. A tanulmányosok feltétele azon, felvétele azonban holtpolton van már 12 éve nincs politikai akarat amögött, hogy ez a per folytatódjon. A régi kínzók továbbra is kísértenek bennünket, kigúnyolnak minket nap mint nap. És 2001-ben én magam is egy békés felvonuláson vettem részt a demokráciáért, és egy rendőr osztag ekkor megpróbált meggyilkolni engem egy kézigránáttal. Az osztag vezetője egy régi kínzó volt, aki ellen ezek az áldozatok bíróság eljárást indítottak Csádban. Hogyan lehet az, hogy ezek a kínzók még mindig azt gondolják, hogy a diktátor ö, fegyverei erősebbek, mint a bírói kalapács. El kell mondani, hogy az áldozatokat még egyáltalán nem kártalanították, nincsenek emlékművek a legnagyobb mészárszék az ábré korszakból, amit a halottak síkságának nevezik, jelen pillanatban eltűnőben van, mert építkezéseket fognak, hajtanak itt végre akkor, amikor az árvák és a, az özvegyek még nem tudták elvégezni a gyászmunkát. 22 évvel, hiszen Hábré bukása után, amikor közeleg a pere, nem elég kiegészítő intézkedéseket hozni, hanem el kell ismerni az áldozatok szenvedését, és orvosolni kell a problémáikat. Kell egy olyan alap, ami támogatja a legkomolyabb szenvedéseket átélő áldozatokat, hogy több esélyük legyen annak érdekében, hogy túléljék ezt a pert, és hogyha nem történik semmi az ő érdekükben, akkor ö, nem fogunk tudni túllépni a múltunkon azok, akik ellenzik a munkámat, azok nem ismerik el, hogy ezek az emberek még mindig szenvednek. Engedjék meg, elnök asszony, hogy beszéljek még egy pontról, amivel kapcsolatban fellépek. Talán a jövőben még sokkal többet is fogok foglalkozni ezzel a két jelenséggel. Az egyik az úgynevezett lévira szokás, a másik pedig a rabszolga pásztor gyerekeknek az esete. Bizonyos régiókban úgy gondolják Csádban, hogy a nő egy öm, tárgy, amit örökölni lehet, és hogyha a férje meghal, akkor a fér családja megörögli őt is. És akkor az özvegynek az elhúnyt testvérehez hozzá kell menni, ami a szexuális úton terjedő betegségek továbbterjedéséhez vezet az én szövetségem szeretné azt elérni, hogy a falusi vezetők kérjék legalább a nők beleegyezését ilyen esetben. Csádban emellett nagyon sok 9-13 éves mezőgazdasági munkából élő család gyermeke van, akit erőszakkal elragadnak, vagy eladnak a családjaiktól, vagy a családjaik, annak érdekében, hogy pásztoroknak használják őket állattenyésztők. Több mint tíz éve küzdünk ezzel a jelenség ellen, és 2011-ben egy olyan őrklubot hoztunk létre, amivel több mint 16 ilyen szinte rabszolgaságba taszított gyermeket sikerült ö, visszaszereznünk. Kell, hogy legyen egy olyan központ, ami fogadja egyrészt ezeket a gyerekeket, másrészt azokat a nőket, akik nem hajlandóak az úgynevezett lévira szokásnak engedni. Ez a visszataszító emberkereskedelem megengedhetetlen, és tavaly sikerült mi fellépésünknek köszönhetően e hálózat agyát letartóztatni. De továbbra is ismét előfordul az, amiről eddig beszéltem, a büntetlenség. Gyorsan kiengedték ezt az embert, mivel a csádi kormány még nem írta alá a gyermekek jogairól szóló egyezményt. Az emberkereskedelem a mm, rabszolgaság ellen kell tovább is küzdenünk, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy ezt a az egész világon betiltottuk, akkor miért fordulhat elő még mindig csádban? A büntetlenség szelektív csádban. Nem mindenkit egyformán büntet szeretnénk demokratikus állam lenni, a jövő felé fordulni, de ez jelen pillanatban csak illúzió. Hölgyeim és uraim, el nem tudom mondani, hogy mennyire ö, nagyra értékeik, és mennyire sokat jelent az önök támogatása az emberi jogi munkánkban számunkra. Köszönöm. Thank you, uh, Madam Modena, for... Köszönöm, asszonyom, hogy megosztotta velünk az emberi jogi helyzettel kapcsolatos véleményét csehben. Biztos vagyok benne, hogy a felvetett kérdések, például a rabszolgaság, a modernkori rabszolgaság, vagy az, hogy a nők a beleegyezésék nélkül is e, nőket férhez adják beleegyezésük nélkül. Ez olyan témák, amelyek e, a mi szakbizottságban, illetve a nők szakbizottságban is rendszeresen napirendre kerülnek. Arról is beszélt, hogy fel kell lépni a mentetlenség vagy a, vagy a büntetlenség ellen. E, említett több esetet is. Nagyon fontosnak tartom ezt. 22 évvel a bukása után Habrénnak végre bíróság elé kell állnia. Ez elképesztően hosszú idő. Ugyanakkor a diktatúrákat, a diktátorokat tekintve más országokban gyakran előfordul, hogy hosszú évek telnek el, mielőtt egy ilyen fajta bírósági eljárás megindulhat, vagy mielőtt a társadalom érdemben ö, valamit kezdeni tud a civilek ellen elkövetett büntettek ügyével. Gondolok itt például az argentinai helyzetre, vagy más latin-amerikai diktatúrák kérdésére. Mi azt tanultuk meg az évek alatt, hogy a leg, az első számú felelősöket, ha nem állítjuk bíróság elé, ha nem lakolnak meg a bűneikért, akkor nem tudja eh, lezárni ezt a korszakot a társadalom, akkor nem tudja megemészteni, nem tudja kezelni a társadalom ezeket az éveket, a diktatúra éveit. Most pedig Csádban kerül ilyenre sor, és azért nagyon fontos ez a bírósági ügy, hogy valóban a társadalom egészen végre lezárhassa magában ezeket az éveket, hogy végre maga mögött tudja ezt lélektelenül is Modina asszony említette, hogy hogy van támogatás, de szükség lenne miért további logisztikai pénzügyi támogatásra. A bírósági ügyek lefolytatása érdekében talán az unió részéről is nagyobb támogatásra lenne szükség, például az áldozatok szempontjából. Mit tesz az EU annak érdekében, hogy például a, az áldozatokat kártalanítsák, akár csak szimbolikusan is? Vagy mit tehetünk annak érdekében, hogy Sziszinábre mellett mások is másokra is lecsapjon az igazság Ökle vagy palosa, hiszen mai napig büntetlenül élnek, miközben borzasztó büntetteket követtek el a csádi nép ellen. López asszony kért szót. Hello, thank you. Uh, donc, en fait, en, uh... Igen, köszönöm a szót. A legutóbbi ülés során elnök asszony, hogy említette, én beszámoltam arról, hogy az Európai Unió csádban mit tesz, például az igazságszolgáltatás reformja terén, illetve ahogy azt Jacqueline Modena is említette, eh, alaposan leírta a helyzetet, így igazán nincs sok minden hozzáfűzni valom, de szenegában, Dakarban eh, is próbáljuk segíteni ezt a folyamatot pénzzel és más módon. Most, hogy Brüsszelbe ellátogatott Jacqueline Modena, eh, különböző üléseken vesz részt, az európai külszolgálattal is egyeztet, különböző szinteken. Kiváló alkalom ez számunkra. Már Csádban felvettük vele a kapcsolatot a delegációnkon keresztül, ottani delegációnkon keresztül. Keressük a módját annak, hogy mit tehetünk majd annak érdekében, hogy további támogatást nyújtsunk az áldozatok segítségnyújtása vagy a, a, a felvilágosítás terén, illetve annak érdekében, hogy az Abri elleni bírósági eljárás megfelelően folyjon le. E tekintetben tehát a felvilágosítás fontos, erre már kiterjed a mostani finanszírozási terv is. Jacqueline asszony civil szervezetével, akár csak más eh, hasonló civil szervezetekkel csátban együttműködünk annak érdekében, hogy pont ezeket a célokat segítsük elérni. És általában a büntetlenség elleni harc tekintetében végezetül elmondanám, hogy ez egy olyan téma, amely az Európai Unió számára eh, különösen fontos eh, a csádi szervekkel folytatott politikai párbeszéd során és az, hogy eh, Jacqueline asszony ide eljött közénk Brüsszelbe, ez lehetővé teszi számunkra, hogy új lendületet kapjon ez a politikai párbeszéd, ez a folyamat, amelyet már elkezdtünk, de amely, még egyszer mondom, remélhetőleg most új lendületet kap. Köszönöm, hogy ellátogatott ide közénk. Okay, so thank you. I... Rendben, Más nem kért szót a jelenlévő számos képviselőtársam közül. E, azt hiszem, hogy alaposan leírta a csádi helyzetet. A vendégünk, egyetértek López asszonynal, az Európai Unió nem ül ölbetett kézzel, már most is kemény munka folyik, e, annak érdekében, hogy segítsük csádot vizsgálnunk, hogy főként pénzügyi és logisztikai segítségből hogyan lehetne többet nyújtani. Biztos vagyok benne, hogy López asszony időt és energiát nem kímélve keresi majd ennek a módját. Ha megengedi, akkor visszatérnék arra, amit az elején említett vendégünk, a korrupció és a büntetlenség eh, elleni harc közötti kapcsolatra gondolok, ami nem csak Csádban, hanem Afrika szerte jelentős problémát jelent, és az emberjogi aktivisták egyik legfontosabb témája tennivalója. Fontos, hogy egy, egy szomszédos állam volt, szomszédos ország volt államfőjét bíróság elé állítják, ez igen bátor tett, remélhetőleg ez példaértékű lesz, amikor a mi szakbizottságunk küldöttsége ellátogat júliusban az Afrikai Unióhoz, akkor is fel fogjuk ezt vetni. Talán nálunk is jobban tudja ön, hogy az Afrikai Unió most készít egy tervet arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő 20 évben mi legyen a programja az Afrikai Uniónak. És szerintem az, hogy a korrupció és a büntetlenség ellen minden szinten felépjenek, ennek meg kell jelennie a programban méghozzá hangsúlyos elemként. a a magasrangú katonák vagy kormányzati szereplők büntetlensége számunkra igazából befogadhatatlan, de tudom, hogy afrikai szempontból ez egy, ez egy új dolog, de hát ez egy egyetemes probléma, ezért tekintem ezt annyira fontosnak, hogy egy afrikai emberjogi aktivistaként, jogászként ön is határozottan felép annak érdekében, hogy ez a büntetlenség eh, ez ne folytatódhassék. Nem tudom, hogy szeretne zárásképpen pár szót szólni még. Igen? Parancsoljon akkor. Oui, euh, je dirais simplement que... Csak annyit szeretnék mondani, hogy a büntetlenség elleni küzdelem, ez a, ennek a mérete nagyon fontos. Hozzá fog járulni ahhoz, hogy egy valós demokrácia újra létrejöhessen az országunkban, és hogy a jó kormányzás megvalósuljon. A korrupció elleni küzdelem is hozzá kapcsolódik, hiszen ez az afrikai országokban az élet, a mindennapi élet része. Én nem fogom abba hagyni a munkát, továbbra is gondolkozom és keresem az okait annak, hogy miért sértik meg az emberi jogokat. Úgy gondoltuk, hogy a büntetlenség a fő-fő oka ennek. Egészen egyszerűen a büntetlenség. Amíg büntetlenség van, addig nagyon komoly emberi jogi sértések lesznek minden szinten. Felkértek bennünket, hogy a büntetlenség ellen küzdjünk, és ehhez egy rendszerre van szükség. Egy megbízható kemény rendszerre, igazságszolgáltatásra, amely képes felvenni a harcot. Nagyra értékelem, éppen ezért az összes cselekvést, amit az Európai Unió a csáddal kapcsolatban végez, hogy megpróbáljanak az igazságügyi reformokban segíteni, megpróbálják az igazságszolgáltatási rendszert helyreállítani, szerkezet átalakítást próbáljanak elérni bizonyos bíróságoknál az Európai Unió például a bírák képzésében is részt vett. Ez mind tudná biztosítani azt, hogy legyen egy erős igazságszolgáltatás. Ez lehet egy erős ország szimbóluma, hogy van egy független igazságügyi rendszer, egy olyan igazságügyi rendszer, amely elvégzi a munkáját, és egy olyan igazságügyi rendszer, amely részt vesz a büntetlenség elleni küzdelemben. Ezért én ezt nagyon a szívemen viselem, és ma elmondhatom azt, hogy az emberi jogvédőknek minden szinten ez az egyik legfőbb aggája. Hiszen olyan cselekvéseket kell kezdeményeznünk a büntetlenség elleni harcban, amely után elvezethet oda, hogy például Iszen Ábrét és bűntársait elítéljék. Az áldozatok és a jogvédők küzdenek ezért, nem a csádi állam. És úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy hiszen Ebrét végül elítélik, az egy óriási jelentésű esemény lenne. A, nem csak Csád, hanem egész Afrika számára, hiszen lenne utána egy olyan joggyakorlat, egy olyan példa, ami gazd, garantálni tudja azt, hogy van esélye a büntetlenség elleni küzdelemnek. Köszönöm. Thank you again. Köszönöm szépen, hölgyem, nagyon szépen köszönöm, és eh, a Habre ügyben is eh, született egy eh, Human Rights Watch által írt jelentés beszámoló, mégpedig ezért februárjában, úgyhogy aki szeretne többet tudni az ügyről, annak ajánlom ezt elolvasásra. Következő napi rendi pontunk az őslakosok, őslakos népek és a bányászati ipar tárgyában tartott meghallgatás. So, colleagues. Kedves kollégáim, most egy nagyon régóta tervezett meghallgatásra fog sor kerülni, mégpedig az őslakos népek és a bányászat, a bányász, bányaipar közötti kapcsolatról. A, azért szerettünk volna ezt megrendezni, mert nagyon sok ezzel kapcsolatos fontos kérdés fölmerült már. A Nőjogi Bizottság tagjai is követik a meghallgatásunkat, mivel ők pontosan ebben a témában, és ezen belül is az őslakosok közösségén belül is a nők jogairól írnak egy jelentést. Az ENSZ őslakos népek jogairól szóló nyilatkozatának már nyilatkozata már hat éve megjelent. Igaz, hogy ez csak nyilatkozat és nem megállapodás, azért mégis jó, hogy létezik, de ez, ennek a nyilatkozatnak a megjelenése óta, mint mondtam, hat év eltelt, és még mindig nagyon sok tennivalónk van annak érdekében, hogy az őslakos népek teljes mértékben élvezhessék jogaikat. Még mindig nagyon sok hátrányt szerveznek társadalmi és gazdasági téren, még mindig nem tudják teljes mértékben élvezni az őket megillető jogokat. Most azt fogjuk megtekinteni, hogy a kitermelőipar és annak tevékenysége milyen hatással jár az őslakos népekre. Nagyon örülök neki, hogy bejelentettem, hogy különböző kontinensről érkeznek majd hozzánk jelentések, Afrikából, Ausztráliából és Latin Amerikából is. Mivel, mielőtt elkezdjük a meghallgatást, szeretném informálni a vendégeket, hogy mi a a külpolitikai szakbizottság egyik albizottsága vagyunk. A parlamenten belül azon kívül van sokféle más témában dolgozó szakbizottság, és elmondhatom, hogy a vállalati felelősségvállalás, illetve a, a gazdaság és az emberi jogok kapcsolatáról is születtek dokumentumok. Ezeken belül nagyon határozottan követeltük, hogy a szociális, etikai és emberi jogi szempontokat is vegyék be a gazdasági kapcsolatokról szóló megállapodásokban, mégpedig az érintettekkel folytatott nagyon szoros együttműködésben. Úgy gondoljuk, hogy a vállalati felelősségvállalást ki kell úgy is terjeszteni olyan módon, hogy a vállalkozók harmadik országbeli képviselőinek és, képviselőire és azoknak tevékenységeire is vonatkozzanak. Hiszen Fontos, hogy az őslakos közösségeknek legyen hozzájárulásuk, hozzáférésük a jogorvoslathoz, mivel az emberi jogaikat nem sérthetik meg a gazdasági tevékenységek. Különösen a földek elkobzása, őslakosoktól való elvétele témában van nagyon sok tennivaló. Több hozzászóló is lesz ebben a témában, de először is szeretnék mindenkit bemutatni aztán pedig remélvén, hogy a technika működni fog, először egy olyan vendégnek fogom megadni a szót, akit meghívtunk, de aki Ausztráliában van, és videón keresztül követi az itt elhangzottakat. És egyébként hozzátenném, hogy a parlamenten belül és azon kívül is lehet neten követni ezt a mai ülést. Tehát van e, egy e, ausztrál vendégünk, Justin O'Brien, Rafael Márquez, angolai e, újságíró, aki a véres gyémántokról és a kínzásról írt egy Portugáliában megjelentetett könyve. Aztán nem tudom, hogy kicsit tovább tud-e majd maradni, mivel a az ülésünk utolsó napirendi pontja ma a sajtószabadság és az újságírók, újságírók ellen tanúsított magatartás. Úgyhogy ha esetleg érdekelni önt, akkor javaslom, hogy maradjon az ülés végéig. Juana Matilde Mulul Castro Guatemala-ból érkezett hozzánk. Üdvözlöm, asszonyom! A Sununia közösséget, illetve őslakos nő mozgalmat képviseli és elmondta, hogy a bányászat igen súlyos hatással van a az őslakosok, a guatemalai őslakosok életére. Marino Buzdakin, Buz, Buz, Buzdakin úr, aki az ENSZ-ben nem képviselt nemzetek és népek szervezetétől érkezett hozzánk, ennek a szervezetnek a főtitkára. Nagyon érdekes lesz majd az ő ajánlását is meghallgatni a különböző európai intézmények felé. Végül pedig Mántin Csongong is itt van a körünkben, aki a Parlamentközi Unió ö, ö, elnök főtitkár helyettese, és ő majd egy olyan eseményről számol be, amely a 2014-es őslakos találkozó, New Yorkban megtartandó őslakos találkozóval párhuzamosan, illetve azzal kapcsolatban megrendezendő lesz, úgyhogy ez is nagyon érdekes lesz majd a számunkra. Akkor most először is üdvözlöm igen messziről hozzánk kapcsolódó vendégeinket, Dávid Vátivéló urat először is, aki a Guncsihimi őslakos szervezettől érkezett hozzánk. Ez a nép nagyon sok hátrányt kénytelen elviselni az uránbányászat miatt. Az uránbányászat olyan területen folyik, amely tulajdonképpen a mirár őslakos csoport tulajdonában van. A mirárok <clears throat> kezdettől fogva harcoltak az uránbányászat ellen, és ezt a harcot folytatni is szándékozzák. Most O'Brien úr fogja elmondani részletesebben, hogy milyen terveik vannak ezen a téren. Dészvinni pedig a másik felet képviseli, a bányász felet. Mind a kettőjüket szeretettel üdvözlöm. Akkor azt ajánlom, hogy először kezdjük az önök prezentációjával a munkát. Köszönöm szépen. Először is nagyon szépen köszönöm a szakbizottságnak ezt a lehetőséget, és elnézést kérek azért, hogy a Mirár közösség képviselői, illetve Justin O'Brien úr nem tudott megjelenni. Én fogom majd képviselni a Mirár kakadui tartományban élő embereket, és az ő közösségüket, valamint Dave Sweeney úr is velem van, aki Ausztrália legnagyobb köz, környezetvédelmi civil szervezetét képviseli. Nagyon hosszú idők óta együttműködik a mirárokkal, őt is meg fogom kérni majd arra, hogy számoljon be arról, amiről a saját tevékenységéről. Tehát a Kakadú Nemzeti Park, amely Mirár terület a, a helyszíne ennek a, a bauxit bányászat, uránbányászatnak, és 98-ban Jabiluka, amely szintén egy bányá, bánya, már itt európai, az itt európai parlamentben is megjelent, az Ausztrál parlamentben is fölmerült ez a téma, 5000, 5000, 5000 fős tömeg tar- tiltakozott az ottani bányászati tevékenység ellen, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés számunkra. A mirár őslakosok tehát a saját területükön kénytel, voltak kénytelenek elviselni a bányászati tevékenységét. Ezek a 60-as, 70-es években kezdődtek, és akkor nem, vitték egy, nem vették egyáltalán figyelembe a tulajdonosok érdekeit, tehát mirár földön kezdték el a bányászatot, a Ranger és a Jabiluka bányákban, amik aztán tovább fejlődtek a 70-es, 80-as években. Ausztráliában a jogállamiság helyzete nagyon erős, de a ö, kormány ennek ellenére nem volt hajlandó meglátogatni ezeket a messze fekvő területeket annak érdekében, hogy kiderítse, hogy a ö, mirár jogokat megsértik -e ezek a tevékenységek. A jövőbeni bányászat folytatását már pedig véleményünk szerint csak szabad és előzetes előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulással lehetne folytatni. Figyelembe kéne venni az őslakosok szempontjait, és ehhez kormányzati beavatkozáshoz, beavatkozásra lenne szükség. A mirárok a terület tulajdonosai, ők az északi terület vezetői, hozzájuk tartoznak a, tartozik a Kakadui Nemzetközi Nemzeti Park is, az Arnhemi terület és más olyan területek, amelyeken, mint mondjuk a Ranger és a Jabilukai bánya, bányászat is. Iva Margarula asszony a Mirárok vezetője, akik, akit már több nemzetközi környezetvédelmi díjjal tüntettek ki. A területen már 60 ezer évvel ezelőttről is származnak olyan olyan leletek, amelyek bizonyítják, hogy már akkor is a mirárok tulajdonához tulajdona volt ez a terület, és igen, a nemzetközi jelentőséggel bír történelmi szempontból is. Azon kívül a Kakadu Nemzeti Park is, mint Ausztrália egyik legnagyobb nemzeti parkja, a világörökség részét képezi, tehát nemzeti, kulturális és természeti szempontból is nagyon fontos szerepe van. 92-ben készítették el a Jabilukai leasing szerződést, és akkor úgy tűnik, hogy zavarodottság és igen nagy nyomásgyakorlás eredményeként tudták csak elérni, az őslakosok beleegyezését. De ahogy folytatódott a tevékenység, egyre nagyobb lett a mirárok ellenállása. Többek között a Dzsabilukai bányát 8 hónapon keresztül ö, elfoglalta a ö, körülbelül 5000 munkás, és ezek, ez az akció rengeteg letartóztatáshoz vezetett, többek között az, maguknak, a mirároknak a vezetőjét is letartották, letartóztatták ekkor. Nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki ez az esemény, az Európai Parlament, az Egyesült Államok kongresszusa és az ENSZ is reagált erre. 2000-ben aztán eladták egy új cégnek a bányát, és akkor már a Jabilukai en, az elnökség megszakítja a felszólalón. Elnök, kicsit túl gyorsan beszél, David. Szeretném, hogy egy picit lassabban beszélne, mert több nyelvre is le kell majd fordítani, illetve tolmácsolni a beszédét. The mining company was purchased... 2000-ben a Rio Tinto megvásárolta a mi cégünket addigra a dzsabilukai ellentmondásosság már nagyon jelentős, egyre nemzetközibb figyelmet érdemlő ügyé nőtte ki magát. Nyomást gyakorolt a média és a politikai közbeavatkozások is oda vezettek, hogy Robert Wilson a Rio Tinto részéről 2001-ben egy nyilatkozatot tett, hogy a projekt tovább fejlesztése, rok hozzájárulása nélkül nem fog folytatódni. Megállapodást kezdtek a Mirár tulajdonosokkal kidolgozni. 2005. februárjában, három évnyi tárgyalás után hivatalosan elismerték a hagyományos vagy ősi tulajdonosokat, az ő kifogásaikat, és az ő jóváhagyásuk nélkül beleegyeztek, hogy nem fognak új bányát nyitni Dzsabilukában. Ez a hozzájárulásról szóló megállapodás a korábbi Rio Tinto vezérigazgató által is megerősítésre került, de továbbra sem sikerült minden problémát rendezni a területen. Nagyon fontos megjegyezni ebben a kontextusban azt is, hogy ez a megállapodás nagyon szokatlan. Szokatlan, mert a kormány által adott bányászati licenszet nem befolyásolhatja. Ezt egy szokásos jogi folyamat révén adják ki. A bányász cég és az őslakosok közötti megállapodás csak a cég, a licenszet birtokló cég konkrét fejlesztéseire vonatkozhat, nem pedig a licensz kiadására, mint olyanra. Még egy kis háttéri információ, a Range Uranium projekt, ami szintén a Mirár törzs területén található, az 1970-es évek végén kezdődött meg, anélkül, hogy a Mirár őslakosok vezetőinek a véleményét kikérték volna. Aztán egy úgynevezett flood folyamat révén sikerült egy megállapodásról tárgyalásokat véglegesíteni, ami a range bányák működését szabályozta. A bányászati műveletek 2021-ben a Ranger bányában remélhetőleg be fognak fejeződni. A Ranger uránium bánya átlag 30 éves működés után környezetvédelmi problémák miatt valószínűleg le fog állni. Néhány kilométerrel a bánya alatt lakók ugyanis komoly problémákkal néztek szembe az uránbánya miatt. A Mirár nép és az ERA cég úgy tűnik, hogy megállapodott, de és sikerült komoly előrelépéseket elérni, de a Mirár nép továbbra is élénken odafigyel arra, hogy mi történik a földjükön, mi történik tőlük pár kilométerre. Ez egy olyan eset, ahol egy cég formálisan és nyilvánosan hozzájárult ahhoz, hogy kötelező érvényű vállalást tesz egy olyan kontextusban, ahol már vannak jogai. Ez az úgynevezett első világban, egy fejlett országban történt, ahol az jogállamiság nagyon komolyan érvényesül. Nagyon fontos két érd dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Az egyik, hogyan lehet egy korábbi bányászati engedélyre vonatkozóan emberi jogi kitételeket tárgyalni akkor, amikor ezekről az emberi jogi kitételekről eredetileg a licenc megadásokon nem volt szó. A Mirár nép és a cég egy olyan megállapodást kötött, hogy ezeket a az emberi jogi kötelezettségeket mindketten szem előtt tartják. Másodszorban egy képviseleti szerv, amely nemzetközi és köz támogatást kap, amely képviseli a hagyományos őslakosokat, kritikus fontosságú, az egész folyamat integritása szempontjából. Ezen megfigyelések alapján a Mirer nép számos ajánlást fogalmazott meg. Ezekkel úgy gondoljuk, hogy segítnek abban, hogy a közösségek és a kormányzati fél további lépéseit is hatékonyabbá tudja tenni a területen. A mirárok üdvözlik az Európai Parlament folyamatos odafigyelését a Kakadú régió és a világörökség részét képező egyéb területek irányába. Nagyon fontos, hogy a parlament továbbra is aktívan vállaljon kötelezettséget az időszakos áttekintés folyamatának a felügyeletében. A Európai Parlament éves jelentésében szeretnénk, hogyha foglalkoznák továbbra is ezekkel a témákkal. Mi továbbra is azt kérnénk az Európai Parlamenttől, hogy különböző tanulmányokat rendeljen meg az el környezetvédelmi, emberi jogi és kulturális hatások tekintetében, amelyek az őslakos népek területén folytatott bányászattal kapcsolatosak. Ez egy elemzéssel kezdődhetne, ami az uránium bányászat, az uránbányászat hatásairól, emberi egészségre, valamint a környezetre való hatásairól szól, és ezt a tanulmányt akár a Kakadu Nemzeti Parkban is kezdhetnék, hiszen ez nagyon releváns lenne az európai energiavita szempontjából is. A Gunjahimi a őslakos szervezet azt is javasolja, hogy vizsgálják és átláthatóvá tegyék a kormányzati fél munkáját, amikor bányászati engedélyeket ad. Ők is, mi is szeretnénk, hogyha a Kakadu régióról a kormányzat is éves jelentést készítene az urán bányászat tekintetében. Azt is szeretnénk, hogyha kidolgoznák és lefektetnék azt, hogy milyen mechanizmusokkal fogják kikérni az őslakos népek hozzájárulását a jövőben hasonló esetekben. Azt is javasoljuk, hogy az Európai Parlament a Rio Tinto céget ösztönözze arra, hogy mindig feleljen meg a Ranger mechanizmushoz és eszközökhöz, amelyeknek értelmében elismerik és védik az őslakosokat és az őslakosok földjét a bányászati károkkal szemben. Továbbá azt is javasoljuk, hogy az Európai Parlament kérjen a Rio Tintótól és az ausztrál kormánytól világos felvilágosítást a Kakadu régióban történő eseményekről, és arról, hogy az ott jelenlévő cégeknek milyen számdékai vannak a Ranger bánya területen 2020 utáni tevékenységre vonatkozóan. Mielőtt a kérdéseket vagy a meg jegyzéseit meghallgatnánk. Nagyon röviden megadnám a szót David Sweeney kollégámnak, aki az uránbányászat következményeit vizsgálja, különösen az európai energiavita és a nukleáris energia ciklus szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az ön részletes javaslatait. Remélem, hogy ezt majd esetleg írásban is elküldik nekünk. Na már most mi úgy szerveztük meg ezt a meghallgatást, hogy minden felszóló 7 percet kap. Bár mi mondtuk, hogy lassan beszéljen, de ön így is ennek a kétszeresét használta fel. Ezért azt javasoljuk, hogy most a másik kontinensek képviselőit is hallgassuk meg, és utána majd a vitában kapjon Svini úr szót. Ezt javasolnám, hiszen különben nem tudjuk a programunkat időben befejezni. Persze, jó. Rendben, köszönöm. És nagyon-nagyon érdekes volt elnézést, hogy most ilyen formálisan szólok közbe. Nagyon jó volt meghallgatni az önök Ausztrál tapasztalatait. Ez egy olyan kontinens, amelyel kapcsolatban nagyon ritkán hallunk emberi jogi kérdésekről, legalábbis itt a szakbizottságunkban. Az is nagyon fontos volt számomra, hogy a Mirár törzs, a Mirár közösség vezetője nő. Ez nagyon ösztönzőleg hatott rám. Most pedig Márhez úr következik Angolából. Öni a szó. Thank you, Chair, for uh, the... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok ma itt az Önök Szakbizottságban a keleti gyémántban gazdag eh, angolai közösségek nevében. Először is kezdeném a legújabb, legutóbbi áldozattal, Kvangóból, ami egyébként ebben a régióban a bányászat, gyémánt bányászat központja. A Sociedad de Mineira de Kvangó cég szolgáltában állók április 20-án 30 éves Kazumiri Vangát agyonlőtték. Ugyanazok az őrök, akik az illegális bányászatot elnézték, persze bizonyos pénzért cserében. Azonban az őrök április 20-án valamiért meggondolták magukat, meglepték ezeket az illegálisan bányászókat golyókkal, és Banga úr így vesztette életét. Ez a gyilkosság csak egyike azon emberjogi visszaéléseknek, amely Angolában a gyémánt minden nap tapasztalható. 2011-ben készítettem egy jelentést, amelyben kitéltem arról, hogy a katonasság és a magánbiztonsági cégek több mint 500 embert kínoztak meg, és több mint 100 embert gyilkoltak meg. Az őslakosok jogainak védelme szorosan összefügg a gyémánt bányászat, fenntartható gyémánt bányászattal. Ezeket az erőforrásokat, ezt a természeti kincset a köz jó részének kell tekinteni. Azonban Angolában a legmeglepőbb az, hogy az, milyen sokan élnek elképesztő szegénységben, és mégis botrányosan gazdagok jó néhányan. Szélsőséges, erőszakos tettek, mindennaposak, illegálisan bányásznak az emberek, másképp nem tudnak megélni, ugyanakkor ezért könnyen életékkel lakolhatnak, ugyanakkor mondjuk az elnök családja, illetve az angolai gyémánt cég vezetői felvásároljak az illegálisan kibányászott gyémántokat. A gyémántbányászatból származó bevételéket vissza kell csatornázni a társadalomba, az emberekhez, főként akkor, hogyha ők nem bányászhatnak, nem kereskedhetnek a helyi közösségek, akiket kitelepítettek a gyémántbányászat által érintett területekről, valamilyen kompenzációban kell, hogy részesüljenek, hiszen megélhetésüket veszítették el. Hogyan védhetjük az őslakosok jogait a Lundas régióban? az európai diplomácia is ezen keresztül tud segíteni, ez nem más, mint a Kimberley folyamat néven e, elhíresült tanúsítási rendszer. 2002-ben jött ez létre, annak érdekében, hogy a nyers gyémánt kereskedelmet, az úgynevezett konfliktus borsos területekről származó gyémántok kereskedelmét mindenképpen valahogy visszaszorítsuk és ezt szabályozzuk. 80 ország vesz részt ebben, a globális kitermés 99%-át fedi le a nyers gyémántokban. Az Európai Unió tagállamait az Unió maga képviseli a kimbeli folyamatban. Az Európai Parlament így kulcsfontosságú lehet abban, hogy nagyobb élelemben részesüljenek a Lundas régióban élők. Ebben számítunk az Európai Unióra. A szakértők szerint a kimbeli folyamat létrejötte óta az úgynevezett konfliktusos gyémántok 15%-ról 1%-ra estek, hogyha a globális kereskedelmet nézzük. Itt tehát statisztikailag a kimbeli folyamat igenis sikerként könyvelhető el. Vannak azonban még kihívások, például a kézműves bányászat területén, főként Afrika, egyes afrikai országban, például Angolában. A gyémántokhoz gyakran tapad vér, háborúzásra használják ezt a ezt a bevételi forrást, ezt a politikusoknak is látniuk kell. A Lundas régióban hogy gyémántokat, pont, gyémántokhoz pont annyi vért apad, mint korábban. emberek gyilkolnak le, nem a, egy polgárháború miatt, hanem egész egyszerűen a kapzsiságból teszik ma ezt őket ugyanúgy megölik, meggyilkolják, megkínozzák, ugyanannyit szenvednek, még akkor is, hogyha nem fegyverekre költik ezt a pénzt, hanem egész egyszerűen villákat vesznek belőle Portugáliában, Spanyolországban, illetve luxus, a legdrágább luxus cikkekre költik ezeket a pénzeket. 2012-ben nagy érdeklődéssel követtem a az elefántcsontpart barátai Kimberly folyamat kezdeményezést, amely pontosan a, azt a célt szolgálta, hogy a Kimberly folyamat minimális elvárásait a elefántcsontpart teljesíteni tudja. Az EU vezette ezt a folyamatot. 2012-ben a Kimberly folyamat monitoring folyamatot hajtott vére annak érdekében, hogy minimális elvárásokat teljesítik-e Zimbabvében, a Marancs régióban. A szakértőket 2009 óta nem tudták a szakértők elvégezni a munkájukat. Igen komoly emberügi visszaélések történtek, és a nyers a kereskedelmének elnőrzése sem volt megfelelő. 2012. novemberében a Kimberley folyamat plenáris ülésén úgy döntöttek, hogy nem újítják meg ezt a monitoring folyamatot a Marange régió bányáiban. 2004 óta jó néhány jelentésben leírtam ezeket az eseményeket, a, a tömeges e, erőszakos cselekményeket, nem erőszakot, gyilkosságokat, kínzást, illetve e, éheztetést, bármiféle e, eszközt megragadnak a Marancs régióban arra, hogy elérjék a céljaikat ezek a kapzsi, gonosz emberek. Sajnálatos módon igen kis visszhangja volt ezen tanulmányoknak, Ezeket jó néhány helyen kiadták, sőt peer review keretében mások is nevüket adták ezekhez. Ugyanakkor, hogyha összehasonlítjuk a Maranes régió és a Lundas régió esetét, megvizsgáljuk a különbségeket és a hasonlóságokat, akkor bizony igen, hosszan beszélhetünk ezekről. Először is a Maranes esetben a a bányászatot feletti ellenőrzést 2008. októberében átvette a katonasság, helikopterrel, automata fegyverekkel érkeztek Sierzvába, Marancs régióba, és egész egyszerűen elzavarták a helyi bányászokat. Ehm, könygázt vetettek be, és éles lőszert használtak. AK-47-es eh, sekkel lőtték a helyeket, mindenféle figyelmeztetés nélkül. Három hét alatt több mint 200 ember vesztette életét ezen brutális cselekmények következtében. Arra kényszerítették a helyi bányászokat, hogy tömegségbe temessék társaikat. And many member states and for- Európai Unió eh, és tagállamai civil szervezetekkel, eh, az Egyesült Királysággal karöltve arra eh, kérték a hatóságokat, hogy a Marans régióból kibányászott gyémántokat eh, ne hozzák forgalomba, illetve arra kértek neki, hogy ne vásároljanak fel ilyen gyémántokat. A kimüli folyamat keretében kiadtak szankciókat, ugyanakkor a Marans visszaélésekkel nem léptek fel eh, hangsúlyosan, pedig bizonyíték van arra, hogy mi történik. Folyik továbbra is ez a folyamat, ami azt mutatja, hogy a Kimberley folyamatnak mm, nem szabad eh, félbeszakadnia, a felelőtlen cégek és kormányok ellen továbbra is fel kell lépni. Vizsgáljuk akkor most azt meg, hogy mi történt a Lundas esetben. Ha lehet, még borzasztóbb a helyzet, még ö, ö, ö, ijesztőbb, hiszen az ott dolgozók számára az, a, a, a, a lövöldözés, a, a gyilkosság, mindennapok része. 8 éve dokumentáljuk azt, hogy rendszeresen ember, megsértik az emberi jogokat. Legalább száz esetben dokumentáltuk a hidegvérű gyilkosságokat, képekkel és szemtanúkkal. A kimbeli folyamat azonban még tovább, eddig még mindig nem küldött egy olyan csapatot, ami helyben kivizsgálta volna eh, a helyzetet. Egyszerűen tarthatatlan ez a helyzet. A Kimberley folyamatra és az Európai Parlamentre számítunk, hiszen mandátumunk úgy érezzük kiterjed ezen kérdésre. Az ilyen fellépés eh, garantálhatná a fogyasztók számára is, akik ezt kérik, hogy eh, tudják, hogy ne olyan gyémántot vásároljanak, amiért valaki az életével fizetett. Az Európai Unió diplomáciájának Eh, diplomáciai szervezetének azt kell mindenképpen eh, hangsúlyoznia, hogy eh, felelősen a szabályok szerint kell eljárni. Az Európai Uniónak követelnie kell, hogy az európai szakértőket tartalmazó, vizsgáló bizottságot küldjenek a Lundas régióba, alaposan vizsgálják ki a helyzetet, a még életben lévő áldozatokkal, helyi civil szervezetekkel, aktivistákkal pedig alaposan beszélgessenek el, tudják meg, hogy mi az. A Kimberly folyamat azt hiszem elveszítette a kapcsolatot a valósággal, azzal, hogy a Maranzs régióban történteket figyelmen kívül hagyták, így hitelességüket vesztik el, a Kimberly, hitelességét veszti a Kimberly folyamat. Az EU-val szorosan együttműködve megpróbáltuk a kimbüli folyamat mandátumát kiterjeszteni annak érdekében, hogy az emberi jogi visszaélésekre is kiterjedjen a mandátuma. Azonban jó néhány résztvevő kormány eh, ellenzi ezt, és mivel egyhangú a döntéshozatal kimbüli folyamatban, így nem tudtunk előre lépni ez ügyben. A kimbüli folyamat akkor maradhat hiteles, hogyha ilyen irányú erőfeszítések sikerrel járnak, és nem kerülhetnek nemzetközi piacra olyan gyémántok, amelyekhez vér tapad. A lokol, a helyi aktivisták, az áldozatok családjai, eh, a, a helyi vezetők továbbra is rámutatnak arra, hogy az angolai gyémántbányászattal milyen eh, emberjogi visszaélések járnak. A Kimberley folyamat azonban úgy attól tartok, to- továbbra sem eh, hallgatja meg szavunkat, süket fülekre találunk itt. Ezért segítene számunkra nagyon sokat, hogyha az Európai Unió eh, felépül annak érdekében, hogy az angolai folyamat eh, legitim módon ne folytathassa ezt, és hogy a bányászat révén ne tudják kihasználni a helyeket. Köszönöm. Thank you. Very... Köszönöm szépen, Márkez úr. És köszönöm szépen azokat a követeléseket és ajánlásokat, amelyekkel éltek. Később majd még erről folytatunk vitát. Most viszont a guatemalai Juana Castro asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Emberi Jogi Albizottságnak a meghívást, és a prezentációm Guatemaláról, Kolumbiáról és az ottani őslakos népekről fog szólni. Az elmúlt években a szénhidrát bányászat, valamint a hidroelektromos energia ipar és a cukornád ipar egyaránt nagyon súlyos károkat okozott az őslakosoknak. Az őslakosok tulajdonában voltak ezek a földek, és az országok tulajdonában viszont az altalaj, és az országok joga, hogy ásványokat vagy más nyersanyagokat kitermeljen az adott őslakosok által lakott területeken. Az őslakosok területeken az ilyen pusztító, kitermelő tevékenységek ilyen nagy kárt okoznak. Általában véve a koncesziókat a kitermelő iparok a, megkapják az államoktól, miközben az őslakosok jogait megsértik. Például az önrendelkezési jogukat, tehát nem dönthetnek arról maguk az őslakos népek, hogy milyen fejlődés folyjon a területükön. Azon kívül elveszik tőlük azokat a földeket, amelyek évszázadok óta a tulajdonukban voltak, és a kultúrához való, kultúra gyakorlásához való jogukat is megsértik, hiszen nem adnak nekik lehetőséget arra, hogy ugyanabban a, ugyanazt az életmódot, ugyanazt a gazdasági tevékenységet folytassák, amelyet már évszázadok óta gyakorolnak saját területükön. Ezekkel a jogokkal kapcsolatos konzultáció, illetve a tájékoztatás joga szintén sérült Az őslakosokkal folytatott konzultáció rendkívül fontos lenne az ilyen esetekben, hiszen papírra nem tudják igazolni ezeknek a földterületeknek a ö, tulajdonjogát. Egyszerűen a hagyomány szerint mindenki tudja, hogy az övéké ezek, övékek ezek a területek. Van egy olyan dokumentum, amely igen progresszív, mégpedig az ILO az ILO 169-es számú megállapodása, és eh, ezt lehetne alkalmazni olyan helyzetekben is, mint például a kolumbiai, ami igen nagy mértékben elmérgesedett már. Az népek kollektív jogainak egyik legsúlyosabb megsértése nemrég eh, történt ott, mégpedig azért, mert egy nemzetközi projekt indult el. A kitermelő ipar egyik projektjéről van szó, és Guatemalában és Kolumbiában is diszkrimináció, erőszak és erőszakos kilakoltatás jelenségeit láthatjuk. Az elmúlt évek során a kitermelőipar érdeke is hangsúlyosabban ér, érvényesülnek ezeken a területeken, mint az őslakosok érdekei, és az Egyesült Államokkal, Kanadával és az Európai Unióval ápolt szabadkereskedelmi megállapodásokra is kihatással volt ez a helyzet az őslakosok területeinek kihasználása azonban még nagyobb erővel folyik, és ez gyakorlatilag kulturális népírtáshoz vezetett, mivel hogy ezekről a konkrét területekről erőszakkal kitelepítik a lakosságot. Tehát a közösséget közvetlenül érinti mindez, a közösségnek eh, tiltakozásának nem tud hangot adni, nem konzultálnak vele, nem fejezheti ki, nem szavazhat ebben az ügyben és sajnos mindez azért jöhet létre, mert ezek a bizonyos szabadkereskedelmi megállapodások létrejöttek az említett országokkal, illetve szövetségekkel. Kolumbiában tavaly tartottak egy őslakos fórumot, amely szerint az őslakosok 60-70 százalék a Kolumbiában kihalóban van, pontosan ezért az erőszakos kilakoltatás miatt, emiatt a kilakoltatási folyamat miatt. És ennek az oka nagy részt a kitermelőipar tevékenysége. Hallottunk eltűnésekről is, emberrablásokról, amelyeket illegális fegyveres csoportok hajtanak végre, az erőszakos mindennapos ezeken a területeken. Guatemalában és Kolumbiában is egyaránt mindennaposak ezek az események, tehát fegyveres csapatok megtámadják az őslakos közösségeket, kiírtják az erdőket, erőszakkal kilakoltatják onnan a lakosságot, és mindez nagyon súlyos hatással volt az életünkre. Azon kívül illegálisan elkobozzák tulajdonunkat, földjeinket, és illegális módon kezelik a vízforrásokat is, amelyek nagyon gyakran asszályhoz vezetnek. A ezzel párhuzamosan olyan jelenségek is felütik a fejüket, mint a prostitúció, az embercsempészet, ugyanakkor a hagyományos közösségi életmód eltűnőben van ezeken a területeken. Ez nem csak Guatemalára és Kolumbiára jellemző, hanem Perúra is, és más latinamerikai országokra is. Guatemalában igen nagy számú az ős lakosság, 60%-nál is magasabb az ország lakosságán belül az lakosok száma. Guatemala aláírta 169-es egyezményt, az ILO eh, egyezményét, amely az őslakosok jogairól szól, ennek ellenére ezeket a jogokat nem tartják be. Nagyon gyenge a jog, jogi keret, ez, ez, ezt, a, ezt a területet érintő jogi keret, a konszultációhoz és eh, tájékoztatáshoz való jogot nem tartják be. Különösen önkormányzati szinten nem. Márpedig pontosan az önkormányzati szinten vannak problémák, hiszen minden projekt megvalósítása ott kezdődik. Van egy sor mechanizmus, amelyet maguk az őslakos közösségek teremtettek meg, igyekeztek hogy valamiféle konzultációs keret kialakuljon, és valamiféleképpen befolyásolhassák a jogalkotási folyamatukat, illetve a döntéshozatali folyamatukat, de sajnos eddig nem sok eredménnyel járt mindez. A családok, a közösségek megpróbálnak együttműködni annak érdekében, hogy megvétessék jogaikat, de ehhez szükséges az önbizalom, megfelelő képzettség, és a bátorság is, mivel nagyon sok támadás éri az őslakos közösségek ilyen tevékenységet folytató képviselőit. A konzultációról, illetve a jóváhagyásról még szeretnék egy-két szót szólni. Az őslakosok védelmezőiként én is és más kollégáim is meg eh, kijelentettük, hogy igenis meg kell hallgatni minket, illetve az őslakosok képviselőit, és figyelembe kell venni a véleményünket arról, hogy milyen fejlődést szeretnénk saját területeinken elérni. Egyelőre az erről eh, szóló véleményünket a kormány nem hallgatta meg a bányászat tovább folytatódik a területeinken, anélkül, hogy a véleményünket figyelembe vették volna. A 169-es egyezmény pedig azt is aláhúzza, hogy a szabad, előzetes és tájékozott hozzájárulás, valamint az ezzel kapcsolatban folytatott konzultáció elengedhetetlen fontosságú. Egyelőre semmiféle konzultáció nem történt meg, illetve nagyon alacsony szinten, nagyon kis csoportokat érintő konzultáció folyik, inkább csak helyi szinten. Az őslakos közösségek valódi igényeit azonban egyelőre még nem vették figyelembe. Tehát az feltétlenül szükséges, hogy az őslakos közösségeket teljes mértékben tájékoztassák az ott folyó tevékenységről, Márpedig ez sajnos nem történik meg. Ez nem része a konzultációs folyamatnak. Nagyon sok vállalat egészen háborítatlanul mindenféle korlátozás nélkül folytatja a tevékenységét. Tehát nincsenek még olyan rendelkezések, amelyek megvédenék az őslakosságot. Senki nem veszi figyelembe az őslakos közösségek érdekeit szeretnénk egyet dolgot nagyon világosan kijelenteni, az a fejlődési modell, amely a, amelyet a szabad kereskedelmi megállapodások is támogatnak, sajnos nem összeegyeztethető a, az őslakos közösségek jövőre vonatkozó elképzeléseiről, hiszen ez egy kapitalista megközelítés, az országok nyersanyagának, nyersanyagáinak természeti kincseinek korlátlan kihasználásáról van szó, és ne, e, ezzel kapcsolatban nem kéri ki azoknak az őslakosoknak a véleményét, akik évszázadok óta ott élnek ezeken a területeken, kihasználják a területeket annak érdekében, hogy nyereséget termeljenek az őslakosokat zaklatják, és ez sokszor az őslakos közösségek elpusztításához, teljes eltűnéséhez vezet. Az Európai Uniónak vannak bizonyos bányászati megállapodásai is a szabadkereskedelmi megállapodásokon belül. Ezt megértjük, de aláhúznánk, hogy mennyire fontos az őslakos közösségekkel való konzultáció. Egyelőre erre semmiféle alkalmas fórum nem mutatkozik. Tulajdonképpen az a legfontosabb kérdés, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy a vállalatok felett ellenőrzést gyakoroljon. Olyan vállalatok felett, amelyek Latin-Amerikában folytatnak bányászati tevékenységet. Természetesen nem csak európai vállalatról, vállalatokról van szó, de az a nálunk kibányászott nyersanyagok előbb vagy utóbb bizony Európába is eljutnak, tehát Európa nagyon fontos szerepet játszik mindenben, ezért szeretném meg, megkérdezni, hogy Európa mit tervez ennek a helyzetnek a javítására. And thank you for your... Köszönöm szépen, Kászra asszony, köszönöm ezt a nagyon mély nyilatkozatot. Már teljesen túlnyúltunk azon az időn, amit az egész meghallgatásról terveztünk, és még vannak előadóink. Buszdahin úr a következő, aki a nem képviselt nemzetek és népek szervezetének a főtitkára. Az összes előtte, ön előtt szóló nagyon világos ajánlásokat fogalmazott meg, hogy mit tud még tenni az Európai Unió vagy az Európai Parlament. Az ön részéről is nagyon érdekes lenne meghallgatni, hogy milyen konkrét politikai ajánlásokat tud számunkra tenni, hogy az európai intézmények mit tegyenek önökért. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak hogy a nem képviselt nemzetek és népek szervezetének az ajánlásait megoszthassam önökkel az őslakos népek és a bányászat témájában. Nagyon sok őslakos nép a politikai, gazdasági hatalomtól távoli területeken él. Éppen ezért ezek a területek azok, amelyeket elsősorban aknáznak ki nyersanyagok szempontjából, főleg azért, mert ilyen távol esnek a politikai központoktól. Azonban ez a helyi lakossággal folytatott értelmes konzultáció, vagy jelentős konzultáció nélkül zajlik, és nagyon komoly pusztítással jár gyakran. Nem kompenzálják az elvett tulajdont és az elpusztított környezetet sem. Egyre inkább megjelenik a megfélemlítés, a kínzás, az önkéntes letartóztatások és gyilkosságok, tehát az emberi jogok megsértése. Ezekkel következményekkel kell, hogy az őslakosok szemben nézzenek. Nagyon gyakran kisajátítják az őslakosok területét a bányászati célokra, és ez összefog, összekapcsolódik a bányásztársaságok munkájával. A szokásos földjogokat nagyon gyakran a kormányok nem tartják be épp úgy az őslakosok tekintetében, mint mások esetében, és az őslakosoknak nincs meg a megfelelő tudása, hogy tisztában legyenek az ilyen jellegű jogaikkal. Segíteni kell tehát az őslakosoknak, hogy megvédhessék a jogaikat. Az egyik az, ami megakadályozza őket ebben, az az, hogy nincs megfelelő jogi keret, ami a legsérülékenyebb és a legmarginalizáltabb népek jogait védeni. Még ma is áldozatok. Erőszakos elnyomás, kitelepítés áldozatai az ő őslakos területeikről. Különösen Chile az, ami az egyik leggyorsabban fejlődő ország a nagyon komoly külföldi befektetések révén, amelyek a gazdag Chili csillai talaj kincseinek kiaknázására ö, utaznak az országra. A vízi erőművek, erdőszet és bányász cégek pusztítják az őslakosok földjét, és városba való vándorlásra és az ottani szegény, nyomorult életre kényszerítik őket. A Pinochet diktatúrája óta a mapuche közösségek folyamatosan el kell, hogy hagyják a területeiket, és nagyon sok képviselőjüket, illetve olyanokat, akik próbálták védeni az ő jogukat, katonai bíróságok elé állítottak, vagy továbbra is fogva tartanak. Milyen nemzetközi következményei vannak ennek? sajnos nem komoly. Az Európai Uniónak milyen szerepe van ebben az ügyben, illetve az ilyen ügyekben? A legjobb gyakorlatokat, az igazságos, felelős erőforráskezelést tudják előmozdítani, amelynek része az is, hogy a helyi közösségeket időben támogatják, nem manipulálják és nem kényszerítik csendben maradásra. Szabad, előzetes és tájékozódáson alapuló jóváhagyásukat ki kell kérni. Ezt be kell vezetni a gyakorlatba, mégpedig több okból kifolyólag. Egyik e az annak, hogy jelen pillanatban a különböző őslakos közösségek sokszínűségét és különböző érdekeit nem veszik figyelembe. Az iló ajánlása is megfogalmazta azt, hogy az őslakosok népek száma körülbelül most 165-re rúg. És több jogi szempontból garantált kontrollt kell, hogy tudjanak gyakorlani a saját hazájuk és erőforrásaik felett. Valamilyen konkrét lépésre van szükség. Az ILO 169-es egy hatékonyabb keret lenne a nemzetközi jogi struktúrában, mint ami jelen pillanatban létezik. Ez hatékonyabb lenne például a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás eljárásánál is. Azért, mert jogi szempontból elismeri az őslakos csoportot. Nagyon gyakran az őslakos közösségeket kisebbségi csoportnak kategorizálják annak érdekében, hogy ne kapják meg az őslakos nép jogait. Az, hogy megtagadják tőlük az őslakosság kifejezését, ez politikai okokból történik. Azért, mert a szó definíciója nagyon sokat rejt magában. Ezek a népek maguk nagyon jól tudják, hogy milyen helyzetben vannak. Azonban az igazságügy eljárásait nem tudják az ő érdekükben kihasználni, mert a nemzeti kormányok ezt nem, engedetik meg, nem engedik meg. Az ILO 169-es aláírása az nagyon sokban segítené az őslakos népek helyzetét. Az Európai Unió éves jelentés az emberi jogokról például Finnországra is utal, ahol a számi őslakos nép él tisztelet és az emberi jogok elismerésének az első lépése, hogy ezen kereten belül elfogadjuk és elismerjük azt, hogy léteznek őslakosok. Az Európai Uniónak fákjaként kell az őslakosok védelmét előmozdítani a világban. A saját fellépéseiben is ezt kell tenni egy óriási kereskedelmi erőt képvisel az Európai Unió, és ezt ki tudja használni kereskedelmi partnereivel szemben a világban. Ezt a puha hatalmat fel tudja használni arra, hogy világszerte a demokrácia felé próbálja noszogatni az országokat. Ez egy külpolitikai ügy, és fontossága csak növekszik. A szabadkereskedelmi egyregyezmények is nagyon fontosak lesznek az Európai Unió gazdasága számára, hiszen ha az összes ország, amelyen jelen pillanatban ez ilyen szerződést tárgyalnak, az két az Európai Uniós GDP 2,2%-ával fog hozzájárulni az EU-s gazdaság növekedéséhez. Lehet, hogy ezt az eszközt hasznosnak tartják, de nem szabad kifogásnak tekinteni, hogy az Európai Unió ne ö, tartsa olyan szigorúan szem előtt az emberi jogok helyzetét más országokban, mint addig. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2 per 2-es cikkében és 21.1-es cikkében is lefektetik ennek a fontosságát. Ideje, hogy az Európai Unió szigorúban próbálja elérni az őslakosok jogainak szem előtt tartását, különösen ott, ahol ezt legfontosabbnak tekinti. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Németország sem ö, ratifikálta még a 169-es ILO határozatot, de hát az Európai Unión belül és sok tagállamban vonakodnak. Ezt ratifikálni, ha jól tudom. Végül Csunkong urat hallgatjuk meg a Parlament Közi Unió részéről, aki a 2014-es emberjogi helyzetről fog beszélni. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak. Tudom, hogy késő van, ezért megpróbálom rövidre fogni. Előszóként elmondanám, amit az előttem szólóktól már hallhattak, akik beszéltek diszkriminációról, visszaélésekről, az őslakosok eh, jogainak lábbal tiprásáról. Mi úgy véljük, hogy ha parlamentek és eh, az országok kormányai valóban eh, megtennék, amit, amit kötelességük, akkor sokat javulhatna helyzet. A politikai hatalom, a politikai képviselet nélkül ez azonban megvalósíthatatlan. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy a különböző parlamentek az őslakosok kérdéseivel eh, hogyan eh, foglalkoznak, például a jogszabályok és a felügyelet eh, keretei között. Az IPU-ban mi megpróbáltunk tudtuk feltérképezni a kisebbségek és az őslakosok képviseletét a világszerte parlamentekben. 2010-ben az IPU elfogadott egy kartát a kisebbségek és politikai a kisebbségek és az őslakosok politikai képviseletéről. A politikai jogok érdekében tettük ezt, hogy elismerjék ezeket a politikai jogokat. Most azt vizsgáljuk, azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni ezen a megkezdett úton. E, folyik egy program végrehajtása, amely program elsősorban azt vizsgálja, hogy a különböző parlamentek mit tesznek annak érdekében, hogy a karta e, ajánlásait végrehajtsák, illetve hogyan tudjuk folytatni a felvilágosítást a parlamentek eh, körében, hogy tisztában legyenek a kisebbségek és az őslakosok alapvető jogaival, illetve hogyan tudjuk arra biztatni világszerte a különböző parlamenti testületeket, hogy eh, a valóságban is eh, érvényt szerezzenek a kisebbségek és őslakosok jogainak. Elnök azt mondja, ami szerintem önök számára igazán fontos, az nem más, mint a 2014-es eh, tervünk, amikor is az eh, őslakosok jogainak szentelt év keretében egy olyan eseményt rendezünk, amely a parlamenti testületekre eh, koncentrál, és amely óriási lehetőséget nyújt majd arra, hogy a kisebbségek és őslagosok jogait előmozdítsuk. Felkészül, ennek fel, előkészítésében eh, számos eh, lépés történt. Például egy hálózatot hoztunk eh, létre, amely mint egy képviseleti csoportként működhetne az őslagosok érdekeit képviselni. Kutatjuk keressük a módját annak, a mikéntjét annak, hogy pontosan hogyan alakul az őslakosok képviselete világszerte, illetve hogy az őslakosokkal kapcsolatos kérdésekre mennyire figyelnek oda a különböző parlamentek. Felgyorsult tehát ez a munka az elkövetkezendő hónapokban egészen a tervezett New Yorki konferenciáig. Elnök asszony, rámutatnék éppen ezért, hogy van jó néhány dolog, amit várunk az Európai Parlamenttől. Mik ezek? Először is. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament az IPU és más hasonló intézmények erőfészítései támogatna, amelyek azt célozzák, hogy az őslakosokkal rendelkező országok parlamentjei eh, nagyobb kapacitással bírjanak az őslakosok jogainak eh, kezelésére, ha úgy tetszik az informális hálózathoz minél többen kell, hogy csatlakozzanak az őslakosok képviseletét ellátó parlamenti képviselők hálózatára gondolok, és az Európai Parlamentet arra is kérem, hogy az IPU-val közösen társszervezőként járjon el ezen konferencia ügyében egy kézikönyv is készül az őslakosok parlamenti képviseletével kapcsolatban, amely a New Yorki konferencia egyik kulcs dokumentuma lesz. Ehhez is a segítségüket kérjük el. Az IPU közgyűlése az őslakosok kérdéskörére koncentrál majd, remélhetőleg erre az ülésre önök is odafigyelnek majd, sőt, jelenlétükkel is megtisztelik majd ezt. Tehát, elnök asszony, röviden ennyit tudtam volna elmondani arról, hogy az IPU mit tesz annak érdekében, hogy az őslagosok jogait előre mozdítsuk. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm eh, Martin Csungong úrnak. Meg kell, hogy mondjam, ha jól emlékszem, az Európai Unió ember jogi cselekvési tervében, amelyet tavaly decemberben foglaltunk el, Nos, ha jól emlékszem, akkor csak egy nagyon kis része szól ennek a cselekvési tervnek a kisebbségi jogokról, és hogyha a mi napi rendjét vizsgáljuk, akkor nem túl gyakran kerül napirendre ez a kérdés. Ezért örülünk annak, hogy odafigyelnek ránk is, mint parlamenti testületre, hogy mennyire tesszük a dolgunkat ez ügyben. Ezt a fajta építőlegű kritikát szívesen fogadjuk. Valóban szorít minket az idő, de az önajánlásai természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül, fejegyeztük őket. Most pedig a még mindig fokhíjas pacsorokhoz fordulok, és kérdezem a kollégákat, hogy ki szeretne hozzászólni, illetve a külszolgálat ennek is megadom majd a szót, hiszen a külszolgálatnak van a legjobb rálátás arra, hogy az Európai Unió mit tesz ezen a téren. az angolai szakértő javaslatára, konkrét kérésére reagálva, hogy az európai szakértőkkel is bíró, vizsgáló bizottságot küldeni tervezne a közszolgált Lundasba, vagy mit tud tenni ennek érdekében, hogy az angolai Lundas régió ügyét kivizsgálják, illetve majd megvizsgálják azt, hogy az Európai Parlament milyen tanulmányokon keresztül tudja alaposabban beleásni magát a, az úgynevezett konfliktus gyémántok ügyébe. Tehát kérem a külszolgálat képviselőjét, hogy ezekre a kérdésekre mindenképpen térjen ki, nem is e, beszélve az ILO e, ajánlásról. Mello úr az első parancsoljon. Presidente, a minha Köszönöm szépen, elnök asszony. Következő a kérdésem. Rafael Márquezhez intézem, aki nagyon híres újságíró hazámban, és nagyon jól ismert emberi jogi tevékenységéről. Néhány kérdést szeretnék neki föltenni. Tudom, hogy Angolában és Portugáliában is bírói nyomásnak volt kitéve. Ő az egyik olyan aktivista, aki rámutatott az angolai emberi jogok megsértésére erre az egész problémára. Bírósági ügy is folyt ellene Angolában és Portugáliában is. És tudom, hogy Portugáliában megjelentetett egy könyvet is a véres gyémántokról. Azon kívül azt is tudom, hogy Angolában ezen kívül még egyszer indítottak ellene bírói eljárást. Tehát emberi jogi jogvédő, és ennek természetesen vannak bizonyos kockázatai. Hogy értékeli azt, ami Portugáliában és Angli, Angolában ön ellen folyt, illetve részben még folyik? a, a letartóztatásokat és a, és a bírósági ügyeket. Mi erről az ön véleménye? Nyilatkozott-e ön Angolában ebben az ügyben, és hogy a bírósági tárgyalás során kapott-e ügyvédi segítséget? Úgy, gond, úgy hallottam, hogy sem Angolában, sem Portugáliában nem tudta megfizetni az ügyvédi ö, ö, közreműködést. Én ügyvéd vagyok, és tudom, hogy alapvető jog az ügyvédi segítséghez való jog egy bírósági tárgyalás során. Ez mindenkinek Portugáliában és Angolában is alapvető joga tehát ha Portugáliában szüksége van ügyvédre, akkor én nagyon szívesen vállalom ezt a megbízást, de először is szeretném megkérdezni, hogy hogy értékeli azt, hogy valóban bűnügyi vizsgálat folyt ellene, és megkérdezném, hogy biztosítottak-e önnek ügyvédet. Anna Gomez a következő felszólaló, hogy az elnöknő. Anna tudja, hogy ö, ö, 5 óra 10 perckor meg kell állítanom ezt a napirendi pontot, úgyhogy tényleg kérem, hogy nagyon-nagyon gyorsan tedd föl a kérdésedet. Köszönöm szépen. Hadd ragadja meg az alkalmat arra, hogy elmondom. Én is mm, Rafael Marx ügyéhez szeretnék hozzászólni. Egyrészt az előttem szóló által feltett kérdések önökhez is csatlakoznék, valamint elmondanám azt is, hogy tegnap jelen, megjelentetek egy jelentést arról, hogy Angola ö, Oroszországnak visszafizetendő tartozásait természetben fizeti vissza, mégpedig olaj formájában nyersanyagok formájában, és hogy mindez rendkívül korrupt módon megy végbe. Ez is csak elherdálja és az országból kifelé irányítja a nagyon értékes nemzeti természetkincseket. Eston asszonynak, illetve Barózó úrnak is eljutatták ezt a jelentést. Ezzel kapcsolatban az lenne nagyon releváns kérdésem, hogy az Európai Unió mit tud tenni, illetve mit kell, hogy tegyen annak figyelembevételével, hogy Angola, de más itt tárgyalt országok is így járnak el, és ezekkel az országokkal nekünk vannak szabadkereskedelmi megállapodásaink, például Angolával tavaly írtunk alá egy ilyet, de a kotonúi megállapodás keretében is vannak emberi jogi ö, kitételek, amelyek közvetlenül az őslakos közösségekre is vonatkoznak, illetve azokra a természeti erőforrásokra, amelyek az őslakos közösségek által birtokolt területeken találhatók. A Kimberley folyamatra tett utalás tényleg arra mutat, hogy ez a folyamat nem működik megfelelőképpen. Tehát megkérdezném, hogy mit tudunk mi tenni. Nem, a, nem csak a kormányok, illetve a nemzetek kell ápolt kapcsolatainkkal, hanem egyáltalán a Kimberley folyamat keretében. Elnök, köszönöm szépen a külszolgálatnak, adom meg a szót, kérem, hogy ők is nagyon röviden szóljanak, és Dave Sweeneynek, az, az Ausztrál nukleáris vállalkozás képviselőjének elnézését kérem, de sajnos őt, neki már nem fogom tudni megadni a szót, viszont kérem, hogy amit esetleg elmondott volna, azt adja hozzá majd az ülésről készített dokumentációhoz. Tehát külszolgálat. Köszönöm, három rövid megjegyzés az EU emberi jogi politikájával kapcsolatban, ami az őslakosokat illeti. Először is, ön igen jogosan megemlítette, az őslagos népek integráns részei a külső emberi jogi politikáknak, és világosan elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk az ENSZ nyilatkozatának végrehajtását, ami az ő jogaikat illeti. Politikai, technikai, jogi és pénzügyi eszközeink is vannak erre bizottsági kollégáim lehet, hogy ezt majd részletesebben ki akarják fejteni, hogy milyen európai eszközeink vannak a demokrácia és emberi jogok területén eltekintetben. Ami az ILO 169-es egyezményét illeti, Nagyon sikeresek vagyunk ennek az eszköznek a ratifikálása területén. Például Nepál esetében 2007-ben sikerült ezt ratifikálni, vagy a Közép-Afrikai Köztársaság és Nicaragua 2010-ben ratifikálta ezt. Ami az emberjogi cselekvési tervet illeti, ezt 2012. júniusában fogadtuk el, és nagyon világos elkötelezettség, vagy kötelezettségvállalásaink vannak az őslakos tépekkel kapcsolatban. Röviden, az egyik felkéri az EU-t, hogy tovább fejlesszük politikáinkat az ENSZ nyilatkozatával kapcsolatban, ami a 2014-es őslakosokról szóló globális konferenciára való felkészülés része. A cselekvési tervnek vannak más öm, érdekes részei is, ami az emberi jogokkal kapcsolatos, és az őslakosokat érinti. Például az Európai Bizottság közleményének a végrehajtása a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, különösen az üzlet IKT szén, gáz és foglalkoztatás területén az emberi jogok tiszteletben tartására. A KKV-k részére is szeretnénk egy jelentést kidolgozni az EU prioritásokról, amelyek az üzlet és emberi jogok területén a bevált gyakorlatokat érintik. És végül az EU-s tagállamoknak nemzeti terveket kell kidolgozniuk az üzlet és az emberi jogok kapcsolatának elveiről és ezeknek megvalósításairól. Angola esetében, ha szükséges, akkor lesz ö, nyomozás, és e, ha szükséges, akkor írásban pontosabb álláspontunkat is szívesen eljutatom önökhöz. Elnök, köszönöm szépen, és igen, nagyon sok ajánlásra még vissza kell térnünk. Az összes Afrikával kapcsolatos ügyet az Afrikai Unió delegációjának továbbítani fogjuk például. És úgy gondolom, hogy amit Csungong úr mondott, az IPU New Yorki eseménye januárban, talán nem egy másik meghallgatásra van szükség, de érdekes áttekinteni talán az ősz folyamán az, hogy a parlament, az Európai Unió mit tesz, hogy lássuk, hogy hova jutottunk el. Most viszont muszáj nyomást gyakorolnom önökre. Kérem, a válaszoljon az önnek feltett kérdésekre, de ha lehet röviden. Hát köszönöm, akkor csak röviden. a szervezett bűnözés elleni bizottság vagy ügyosztály foglalkozott az én ügyemmel, ami um, hírnévrontással foglalkozott, de nem ennek az osztálynak lett volna ez a feladata, hanem a portugál, végül egy portugál törvényszég elé jutott az én ügyem, amely végül ezt elutasította, mert uh, azt uh, bár azzal vádoltak meg, hogy az angolai tábornokokat én megrágalmaztam, a sajtószabadság és a véleménynyilvántás szabadsága nevében jogom volt uh, alapos kutatásaim eredményét így módon létre, vagy nyilvánosságra hozni. Tehát felmentettek Portugáliában, de Angolában nem. És kétszeres veszélynek vagyok kitéve, mert két különböző joghatóság alatt is per folyik ellenem. És közben szeretném a hitelemet nem elveszíteni. Ennyit szerettem volna röviden. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mindennyiuknak köszönöm. Az Ausztrál hozzászólóknak is, hogy felhívták a figyelmünket az önök követeléseire, kéréseire, az elemzésüket megosztották velünk. A mi szakbizottságunk, a külügyi szolgálat és a kereskedelmi bizottság is nagyon komolyan fogja venni az önök ajánlásait. Köszönöm szépen! Most pedig Napi rendünkön a következő pontra lépünk tovább. Ez a sajtó és média szabadsága a világban. Ez azért is aktuális, mert a média szabadságának a nemzetközi napja közeleg, és ezért meghívtuk az Újságírók Nemzetközi Szövetségét, valamint a DEFCO főigazgatóságot, hogy és ennek a demokráciával, nemi egyenlőséggel és jogokkal, emberi jogokkal foglalkozó osztályát. Az AFED szakbizottságban sokat foglalkoztunk a média és sajtószabadságról szóló jelentéssel, Máriette Sárke asszony ennek a jelentéstevője, és nagy érdeklődéssel fogjuk ezt most megvitatni itt az Emberi Jogi Szakbizottságban is, hiszen májusban már a külügyi szakbizottság szavazni fog erről. Köszönöm Maricie jelentéstevő asszony, hogy eljött hozzánk, és röviden bemutatja nekünk a jelentését. Ezután meghallgatjuk a megjegyzéseket, és tudom, hogy 5 óra 30-kor önnek muszáj elmennie, de gyorsan ezért meg is adom a szót. Chair, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszámoltok arról, ami szerintem az egyik legfontosabb, legsürgősebb olyan téma, ahol az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni a világban az emberi jogok kapcsán. Nem fogom végigrágni magam az egész jelentésen, ha nem bánják, már csak azért sem, mert szólt minket az idő, a legfontosabb elemeket ragadnám ki, és villantanám fel, hiszen a politikai frakciók egyébként nagyon jó együttműködésben dolgoznak ezért, és lassan kezdi elnyerni végső formájukat a kompromisszumos módosítók együtt, kéz a kézben. Nagyon határozott jelet, üzenetet tudunk küldeni azzal kapcsolatban, hogy a sajtos média szabadsága érdekében a közszolgálatnak fel kell lépnie határozottan, a világban zajló változások eh, tükrében a sajtó munkásokra, az újságírókra egyre több veszély leselkedik. Please. Elnök. Room, if you... Kérem, hagyják el az üléstermet, ha nem kíváncsiak a hozzászólásra, és tegyék ezt szépen, csendben rendezett kettes sorokban. Köszönöm elnök asszony ezt a rövid eh, technikai jellegű megjegyzést, ahol is tartottam, ja igen, tehát ha a korrupcióról vagy visszaélésekről számolnak be az újságírók, akkor igen komoly nyomás lese, nehezedhet rájuk. Főként a digitális technológia lehetővé teszi, hogy egyre szabadabban elméletileg egyre szabadabban nyilvánítsanak, olyan, mint az emberek, és hát a diktatúrák ettől tartanak, rettegnek, a hagyományos médiumokban a, kormányzat meghatározóbb szerepet játszik, de a kormányok sajnálatos módon pont azok a szereplők, akik visszaélnek a különböző jogszabályokkal, és ezeket arra használják, hogy megnehezítsék a média munkáját, megkeserítsék az újságírók életét. Azt is vizsgáljuk a jelentésben, hogy a kereskedelmi szereplők, eh, a független sajtó, eh, figyelő és szabályozó szervek milyen szerepet játszhatnak. Az Európai Uniónak <clears throat> külkapcsolati programjaiban eh, nagyobb fontosságot kell tulajdonítani a sajtómédia szabadságnak a külszolgálattól azt várjuk, hogy a sajtómédia szabadságot a folyó tárgyalásokban, legyen az társulási megállapodás, kereskedelmi megállapodás vagy fejlesztési program, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a véleménynyilvánítás szabadsága, mint az Európai Unió által is tiszteletben tartott egyik legalapvetőbb eh, jog és szabadság. A bizottságot és a külszolgáltat éppen ezért arra szólítjuk fel, hogy eh, kettőzze meg előfeszítéseit ezen a téren. Túlságosan felaprózott a fellépés ezen a téren, néha stratégiai fókusz nélküli, már pedig ez édeskevés ahhoz, hogy a sürgető, égető problémákat megoldjuk. Néha az újságírókra a, a jog fegyverét szabadítják, éppen ezért a jogsegélyszolgálattal is segíthetjük -e a, a, az újságírókat, de elsősorban hosszú távú, kiszámítható tervezésre, felépésre van szükség, hogy ne egy, egy szedett-vedett program képe alakuljon ki, hanem valóban egy szervezett, koherens, kiszámítható programmal segítsük a független média kialakulását mindenhol. Úgy látom, hogy szorít minket az idő, ezért azt hiszem, hogy ennyit mondanék mindösszesen éppen azért, hogy kérdésekre, válaszokra még egy eh, a fennmaradó rövid időben egy pörgős tempójú eszmecserére eh, időnk maradjon, eh, hiszen nagyon fontos alapjog ez, amiről ez a jelentésünk szól. So thank you, uh, Marit. Köszönjük Maritjegynek. Nagyon jó, hogy itt vagy közöttünk, mert amikor az AFET úgy döntött, hogy e, magához ragadja ezt a témát, ami egyébként alapvetően emberjogi kérdés, ezzel mint egy bezárt az ajtót azelőtt, hogy más jelentések is készülnek a témában. Miért nem a DROA bizottsághoz, tehát az Emberi Jogi Albizottsághoz tartozik ez a kérdés? Na de hát ez egy hosszú történet. Lássuk a szocialisták árnyék előadóját, Jakoncári asszonyt parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon jó együttműködést folytattunk, elmondhatom, és majdnem minden különböző frakció által benyújtott, módosított be tudtunk dolgozni a jelentésbe. Szeretnék egy valamit kihangsúlyozni, amelyet jelentéstevő asszony is megemlített már. Parlamentünk már legalább két példáját adta annak, hogy a médiák ügyével kapcsolatban milyen határozott állást tudunk foglalni a bizottság és a külügyi szolgálat felé. De úgy tűnik, hogy ezeket nem szívlelték meg. Kazaksztán és Türkmenisztán esetében adtuk be ezeket az állásfoglalásokat, de nagyon sok más esetben is sajnos azt láttuk, hogy az Európai Parlament követelései nem találtak meghallgatásra az Európai Külügyi Szolgálatnál. Úgyhogy sajnos nagyon sok kívánnivalót hogy még maga utána az Európai Külügyi Szolgálat és a parlament közötti együttműködés. A parlamentünket, mint testületünket sajnos nem veszik megfelelően komolyan. Pedig mindezt a jelentéstevő asszony által is aláhúzott nagyon fontos kérdést minden egyes tárgyalás során figyelembe kéne venni, és aztán nyomon kéne azt is követni, hogy ezek a követelmények megvalósulnak-e. Elnök, ha nincsen több hozzászóló képviselő, akkor még én is feltennék egy kérdést a külügyi szolgálatnak. Van-e már, készült-e már egy ütemterv, online vagy offline elérhető módon az ezekkel a jogokkal kapcsolatos intézkedésekről. És még az előző meghallgatással kapcsolatban elmondanám, hogy egy, egy egy oknyomozó újságíróról volt szó Angolában, ahol szintén azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy nyomás alá helyezte őt az angolai kormány. Úgyhogy tényleg nagyon fontos kérdésről van itt szó. Akkor megadom a szót az külügyi szolgálatnak. Jó napot kívánok! Köszönjük szépen az elkészített jelentést, nagyon jó időben jelent meg, és jó, hasznosan járul majd hozzá a mi és a bizottság által végzett munkánkhoz. Nagyon fontos, hogy a média függetlenségéről van szó, hiszen a vélemény nyilvánítás szabadsága mindig is nagyon font, nagy fontosságot kapott az online és az offline médiákban is mi is szívesen küldünk nagyon határozott üzenetet és elítéljük az újságírók ellen elkövetett támogatásokat, a bloggerek ellen elkövetett támogatásokat nyilatkozatokban, és az országokkal kötött kétoldalú egyezményeken belül is. Elkötelezettek vagyunk a büntetlenség elleni harcban is. Az Európai Bizottság a kül- külszolgálattal együtt politikákat és projekteket alakít ki annak érdekében, hogy minél fenntarthatóbb legyen az e téren végzett tevékenységünk, és minden külügyi tevékenységben megpróbáljuk ezt beledolgozni. Példának tudom fölhozni például azt, hogy a főigazgatóságok, illetve a külügyi szolgálat a véleménynyilvánítás szabadságáról közösen készít majd útmutatót. Ezen kívül a DEFCO főigazgatóság egy magas szintű munkacsoportot állított föl ebben a témában, és ők is egy stratégia kidolgozásán munkálkodnak most, amely és, ez a csoport együtt fog működni a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos útmutatást kidolgozókkal. Reméljük tehát, hogy a dokumentumok minél előbb elkészülnek és megjelentetésre kerülhetnek. Folytat folytatjuk az nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésünket, és megpróbáljuk tovább javítani a kétoldalú párbeszédeket is, és ebben mindig belevonjuk majd a civil társadalmat is, mivel ők a demokratizálódási folyamat legfontosabb résztvevői. Köszönöm szépen az ajánlatokat. Igyekszünk majd a véleménynyilvánítás szabadságára szóló útmutatóban minél többjüket bedolgozni. A naptárat illetően egy informális naptár már létezik. Van egy informális munkacsoport, amely a emberi jogok jogi kérdésekkel foglalkozik, és majd de, de, decemberben alakul ki egy vázlatos ütemterv. Ez nem azt jelenti, hogy még nem csinálunk semmit. Lehet, hogy már a július, július folyamán, tehát még a nyári szünet előtt megjelenik egy dokumentum, de még, de még nem vagyunk ebben biztosak. Minden esetre a véglegesített naptár majd decemberben jelenik meg. Uh, Köszönöm. Akkor néhány záró gondolat, és hát persze mi is várjuk a konkrét eredményeket, és a végrehajtást még pedig inkább hamarabb, mint később. Tehát néhány lábjegyzet az eredeti prezentációhoz, hiszen a vitákban a civil társadalommal, a kollégákkal és egyéb érdekelt felekkel is nagyon gyakran felmerülnek a vitákban. Nagyon örülök, hogy ez egy olyan jelentés, amely témákra oszlik, és nem akar mindenféle országokat felsorolni. Nem azért, mert nem ismerjük el, hogy egyes konkrét országokban, például amire ön is utalt, nem sürgető a helyzet. De szeretnénk a távoli megítéléstől távol maradni, és nem akartuk politikaivá tenni ezeket a listákat és rangsorokat. A civil társadalom szervezeteiben vannak olyan szakértők, akik nagyon jól meg tudják ítélni az újságírók helyzetét, a sajtószabadság helyzetét, például a digitális médiában is. Úgyhogy kollektívan úgy döntöttünk, hogy ezt mellékletként fogjuk benyújtani, amely folyamatosan frissítésre kerül, és amely különböző nem kormányzati szervek, a terepen dolgozó szakértői tollából születnek meg, akik sokkal jobb munkát tudnak végezni, mint mi e területen. Nagyon sok aggasztó és rossz helyzet van, ezekre a mellékletekben utalunk tehát, és az ide csatlakozó nyilatkozatokban. Még egy dolog, amire szeretnék rámutatni, bár ez a jelentés a digitalizációra is utal és a hasonló fejleményekre, de konkrétan a digitális szabadságokról, a, az Európai Unió külügyi munkája területén egy másik dokumentum tudná a bloggerek helyzetét, vagy a technológia hatásának a helyzetét az Európai Unió külügyi fellépései tekintetében jobban ki tudná fejteni. Elnök, köszönöm. Az AFED-ben a módosítókat május 6-án fogják megvitatni, 7-én szavaznak, a plenárison pedig júniusban szavazunk erről a jelentésről. Köszönöm. Most pedig a szakbizottságunk szerette volna megemlékezni a sajtószabadság napjáról, ami május harmadikára esik. Ugye? Igen. Remélem. Nagyon sok ugye, ilyen világnap van, vagy nemzetközi nap, de hát ezeknek akkor van értelme, hogyha komolyan vesszük őket. És addig, illetve azon a napon nem lesz ülésünk. Ezért az Újságírók Nemzetközi Szövetségétől Oliver Monekő úr itt van most velünk. Ő fog a helyzetről, a sajtószabadság helyzetéről beszámolni nekünk most. Köszönöm szépen! That I was uh, invited to, to, to respond to, to, to this report that is... Erre a jelentésre kellene reagálnom, de hát még a, ennek elkészültéig, ugye május 3 készül még azért van idő. Szeretnék köszöntet mondani először is, eh, hogy elkészült ez a kiváló jelentés. Tulajdonképpen minden olyan téma felmerül, amivel mi újságírók találkozunk a mindennapokban, az újságírók eh, nemzetközi szervezete legalább 110-120 országot fed le, legalább 150 társszervezetünk van. És valóban a felvetett, felvillantott témák azok, amelyvel a újságírók szervezeteken keresztül jelezték ezt nekünk, tehát amivel minden nap találkoznak. A particular concern for, uh, for us. Um, if you look at you know, one of the, uh, hogyha Törökország esetét vizsgáljuk, ha jól tudom, legalább 60 újságíró szemet sinlődik börtönben, a terrorizmushoz kapcsolódó vádak miatt. A kampánynak az Európai Újságíró Szövetség kampányának köszönhetően csökkent ez a szám, valamit javult a helyzet, de Törökországban például nagyon nehéz az újságírók helyzete. A büntetlenség kérdése is felmerült. Az egy dolog, hogyha egy újságírót meggyilkolnak, az újság, elhalálozott újságírók számát lehet adatként kezelni, de sokkal nehezebb az, hogy mi történik a felelősökkel, hogyan felelnek tettükért az elkövetők. Oroszország például. Az elmúlt tíz évben legalább 350 újságíró vesztette életét. Ebből csak talán néhány esetben fordult az elő, hogy az elkövetőknek bíróságot kell felelniük tettükért. Persze az újságírók halálához sok ok vezethet, van, aki balesetben hal meg, van, aki konfliktus, mondjuk háborús konfliktus közepén veszti életét, tehát igen eltérők a halálokok. Mi például az újságírók biztonságának javításáért is eh, évek óta kampányolunk, hiszen a, a, a a különböző bűnszervezetek ugyanúgy veszélyt jelentenek az újságírókra, mint mondjuk a, a polgárháborúban hadakozó felek. Oroszország után legyen másik példa mondjuk a Fülöp-szigetek, ahol legalább havonta egy újságíró veszti életét két és fél évvel ezelőtt, november 23-án került sor arra a borzalmas eseményre, amikor egy nap 30 újságíró vesztette életét. November 23-a a a mi kezdeményezésünkre most már a, a büntetlenség elleni harc nemzetközi napja, éppen azért, hogy azok, akik ilyeneket, ilyen tetteket, rémtetteket követnek el, azok ne úszhassák ezt meg büntetlenül. Egyre több újságíró kerül börtönbe a munkája miatt, mondjuk a terrorizmus elleni, vagy rágalmazási becsületsértési vádakkal. Ez igaz, ez valóban így van, de az is igaz, hogy a kormányok, kormányzatok a cenzúra terén sokat fejlődtek, illetve az újságírók büntetése terén is sokat fejlődtek, nem a munkájuk miatt zárják e, most már börtönbe a, a, az újságírókat, hanem, hanem kitalált e, vádakkal. E, például mondjuk korrupcióvágyával, vagy például licenc nélküli szoftver használatáért. Mondjuk egy olyan országban, ahol a, a, a használatban lévő szoftverek 99%-ához nincs is licenc, hát ez nevetséges, ezek, ezek kirakat eh, eh, perek, és tudjuk, hogy mi áll mögöttük. Ezek eh, is egyre gyakoribbak az ilyen esetek. A propaganda célokra, a média propaganda célokra való felhasználása is egyre komolyabb problémát jelent a vélemény, a közvélemény félrevezetése például, hiszen tudjuk, hogy a, hogy a civil bloggerek, a, a, a, a szociális, úgynevezett szociális média e, elterjedése egyre nehezebbé teszi az újságírók munkáját, hiszen tulajdonképpen mindenkiben egy újságíró akik most már, mindenki írhat bármit az interneten, eh, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy megmondjuk, hogy ki az újságíró és ki nem, és ha nem tudjuk, hogy ki, ad, ki tekintünk újságírónak, hogyan védhetnénk meg őket. Surveillance, and you talk about the protection of whistleblowers um, and protection sources, which again is something which is under threat within, within the European Union. Az Európai Unióban sem uh, rózsás egyébként ez ügyben a helyzet, ezt meg kell jegyeznem. A javasolt stratégiák tekintetében roppant fontos gondolatok merültek fel. Az, hogy fókuszáltabb, struktúráltabb, célzottabb programokat hajtson végre az Európai Bizottság a sajtó és média szabadság terén, ez teljesen helyén való, teljesen jogos. A tavalyi rendes éves fórumon például felmerült annak a gondolata, hogy iránymutatásokat ki az Európai Bizottság. Azt kell először is felismerni, hogy a sajtónak, a médiának az emberi jogok védelmében kiemelt helyet kell kapnia, legyen az mondjuk a korrupció elleni harc, vagy az emberi visszaélésekre való revilegítás, ezek napvilágra hozatala, és a szabad sajtó például a szegénység elleni harcot is segítheti, azáltal, hogy a korrupció eseteire rávilágítanak. Ez így nyilvánosságra kerülő eseteken keresztül. About the EIDA THR, some of their funding mechanisms have this confidentiality clause. Itt például ez a titkossági vagy titoktartási záradék. Nos, egyes ember jogi csoportok számára szontos, ugyanakkor az újságírók segítési támogatása tempontjából ez megnézíti a dolgokat, hogyha a korrupció elleni harcban átláthatóságot, nyilvánosságot követelnek az újságírók, de az újságírókat nem tudjuk, hogy ki finanszírozza, ez nem átlátható, akkor ez a hitelességüket, pont a hitelességüket ássa alá. Talán az Európai Bizottságnak ezen is el kellene gondolkodnia. az is végiggondolandó, hogy az újságírók mikor, ha egyáltalán közelítik rugalmasan a vonatkozó jogszabályokat, a helyi, a terepen dolgozó újságíróknak pontosan milyen szabályokat kell betartaniuk. Például a demokrácia, aktivisták finanszírozása, világszerte rendszeresen felmerülő kérdés például az, hogy a helyi civil szervezeteket külföldről finanszírozzák, hogyha ez átláthatatlan, akkor ez újabb muníció a, a, a, az ellenzők számára, újabb érveket adunk így pontosan azok kezébe, akik ellen ezek a civil szervezetek megpróbálnak fellépni. A helyi kapacitás növelés, eh, különösen fontos az újságíró eh, szakszervezetek től eh, azt halljuk, hogy a, a, a, például a szakszervezetek nagyon jól tükrözik a helyi viszonyukat, Például a szakszervezetek, az újságíró szakszervezeteknek nem erőssége a projektek végrehajtása, vagy a, a pályázatok írása, vagy a pénzügyi elszámolás, lássuk be. Így nehéz rajtuk segíteni, így nehéz őket finanszírozni. Éppen ezért azt tapasztaljuk, hogy a donorok készen állnak a, olyan civil szervezeteket támogatni, vannak ugyanis roppant hatékony, roppant jól működő eh, ak, eh, civil szervezetek és bátor aktivisták, és vannak olyan civil szervezetek, eh, akiknél vannak angolul jól beszélők, akik a pályázati módszereket jól ismerik, ugyanakkor sajnálatos módon a, pont az újságírókhoz nem sok közük van. Ezek mondjuk úgy, hogy mi szempontunkból, sajtómédia szabadság szempontjából látszat civil szervezetek. Tehát nagyon nehéz, eh, sokszor az van, hogy aki támogatható, az nem feltétlenül támogatásra érdemes, és aki támogatásra érdemes, az nehezen, eh, procedurálisan eh, nehezen támogatható. As, as others. Another concern would be there's an awful lot of excitement at, uh, at the moment about the role of social media. A szociális média szerepéről rengeteget hallhatunk, olvashatunk az arab tavas során például az aktivisták használják a Facebookot, a, a Twittert, a, a blogokat. Igen, ezek valóban nagyon fontosak, akkor, amikor a mainstream média mondjuk állami uralom alatt van, akkor a szociális média jelenthet megoldást. De a szociális média nem helyettesítheti a, a hagyományos médiát, e, aminek a reformjára igenis szükség van. Hosszú távon ez lehet e, ugyanis e, a közvélemény számára a legfontosabb. A szociális média egy jól működő, egészséges szektor szerepét, helyét nem veheti át, nem szabad, hogy átvegye. Végezetül többször elhangzott, hogy az Európai Unió, hogyha hiteles kíván maradni, akkor először a saját háza táján kell rendet rakni sajtós média szabadság ügyében. Nos, several occasions there is not a clear statement. Sokszor nem jelenik meg elég világosan és határozottan a, a újságíró szakma védelme Ehm, illetve általában az újságírás, mint egy, ehm, mint egy közérdekű szolgáltatás ehm, nem jelenik meg elég gyakran. Márpedig a, a média és sajtószabadság jelenti a média és a sajtó jövőjét. Tudjuk, hogy mekkora kihívásokkal kell ennek a, a hagyományos médiának szembenéznie, egyre inkább le, eltűnnek a határok, lebomlanak a falak, tudjuk, hogy egyre kevésebb reklámozásra szent pénz van a cégeknél, általában az, az információ egyre olcsóbbá, egyre könnyebben elérhetővé válik. Az emberek nem szívesen fizetnek az információt, ugyanakkor az új minőségi újságírás pénzbe kerül, a jó újságírókat meg kell fizetni. Miből fizetik? Hát ehhez rentábilis médiacégekre van szükség egy olyan helyzet kezd kialakulni, amikor is a piac mint hogyha nem tudná eltartani a médiapiac a, az, a minőségi újságírást. Van egy fontos eh, rész ebben a szövegben, a jelentésben, eh, ami arról beszél, hogy meg kell találni az alternatív módját annak, hogy ez a, a média szektorban ez a probléma megoldódjon. Eh, ez az iparág ugyanis óriás változásokon megy keresztül. Nem tudjuk, hogy 10-20 év múlva a hagyományos értelemben vett média meg lesz-e. Persze a, az elnyomó rendszereknek mindig szükségük lesz a saját szócsöveikre, ilyenfajta média médiumok mindig lesznek, de elveszhet akár örökre az, hogy a robosztus, egészséges, jól működő, független média valóban modellként szolgáljon például más országokban a demokráciáért harcoló aktivisták számára. Ennyi szerettem volna dióhéjban elmondani. And... Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon illő módon ünnepeltük meg a, ezt az eseményt, ezt a jeles napot, így módon, hogy elmondhattuk az újságírók előtt álló problémákat. Azt hiszem, hogy egyetlen egy árnyék jelentéstevő van most csak jelen, de elmondanám, hogy minden frakció dolgozik ezen az ügyön, úgyhogy meg fogják hallgatni az ön ajánlásait. Most pedig Krisztina Diamond asszonyt, a DEFCO főigazgatóság képviselőjét kérem meg, hogy reflektáljon az elmondottakra, vagy valami Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót. Tudom én is, hogy nincs már időnk, elnök asszony. Nem, tulajdonképpen most már van elég időnk, csak a jelentéstevőnek kellett szaladnia, úgyhogy most már amennyi idő kell, annyit használjon, asszonyom. Köszönöm szépen, tehát én is üdvözlöm a média szabadságról szóló jelentést, különösen azért, mert aláhozza annak a fontosságát, hogy mennyire fontos a digitális szabadságról, illetve a közjavakról szóló gondolatok össze fésülését, és hogy ezt össze kell vetni az újságírók társadalomban játszott igen fontos szerepével. Ugyanis a médiák, környezete változik, új kihívások, új lehetőségek állnak az újságírók előtt, és ezzel kapcsolatban felmerül az egész újságírói hivatás fenntarthatósága, illetve annak a kérdése, hogy az újságírók munkáját, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát hogy tudjuk minél eredményesebben megvédeni. Nyelvesz is elmondta, hogy tavaly készítettünk egy médiáról szóló tanulmányt annak érdekében, hogy megkezdhessük a vitát nem csak az legfontosabb problémákról, amelyek itt már ma nagyon nagy mértékben felmerültek, hanem azért is, mert szeretnénk megnézni, hogy a ö, hogy a szervezetek szempontjából hogy lehetne legjobban megtámogatni ezt a kérdést, tehát az újságírói, illetve a média szabadságának kérdését. A tanulmány során a civil társadalommal is sok konzultációt folytattunk, és az Európai Uniós intézményeket is bevontuk ebbe. Ezen kívül volt egy média fejlődéséről szóló más szesz, egy, egy szekciós ülés is, és itt is arról volt szó, hogy az elszámoltathatóság kapcsán milyen feladata van a médiának, illetve hogy a fejlődő és az átalakulóban lévő demokratizálódó országokban milyen milyen hatása van, milyen szerepe van a médiának, például a választások és egyéb helyzetekben, és hogy ezen belül hogy tudjuk támogatni az újságírókat, illetve hogy hogy tudjuk biztosítani az emberi jogok tiszteletben tartását. Tehát az a célunk, hogy ezt a, ezt a beszélgetést, ezt a párbeszédet még tovább tudjuk majd, még, még, még szélesebbre tudjuk majd ö, kiterjeszteni és folytatni tudjuk az ez tárgyban végzett munkát. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó napi rendi pontunk a kérdések órája. Én magam tettem föl egy kérdést a Magnitsky esetről, a Magnitsky ügyről, úgyhogy én azt hiszem, hogy föl is olvasom ezeket a kérdéseket. Tehát az Európai Parlament azt ajánlotta a tanácsnak, hogy vezessen be vízumkorlátozásokat azokra az orosz köztisztviselőkre vonatkozóan, akik részt vettek a Szergály Magnyitski ügyben. 2012-ben tettük ezt meg. Közben az ezzel kapcsolatosan folytatott pirossági ügyet lezárták, a Magnitsky ellen folytatott poszthumusz tárgyalás viszont megnyitották, és vádat emeltek William Browder ellen is, aki Magnitsky korábbi kliense volt, és ezzel kapcsolatban szeretném most a következő kérdéseket föltenni. A külügyi szolgálat megtárgyalta az Európai Parlament erre vonatkozó ajánlását, tehát hogy az az ügyben szereplő köztisviselők utazását korláthoz korlátozhatnánk? Azon kívül van-e arra vonatkozó új információ, hogy ezek a tárgyalások most hol tartanak? mi az, a külügyi szolgálat elemzése azt illetően, hogy most megnyitották az ügyvéd elleni tárgyalásokat is. Az orosz hatóságokkal különböző szinten történt -e valamiféle véleménycsere. A kíván-e a külügyi szolgálat további lépéseket tenni? az, a külügyi szolgálat a vízumkönnyítésről szóló tárgyalásokba ö, belevette a Magnitsky esetet, illetve hogy ö, véle, a, a szolgálat véleménye szerint valóban ö, könnyíteni kellene a köztisztviselők beutazását ennek a, az ügynek a fényében? Még azt elmondanám, hogy ma reggel további információkat kaptam. Az ír parlamenttel is folyik a párbeszéd, mivel Írország is kétoldalú vízumkönnyítési tárgyalásokat folytat Oroszországgal. Úgyhogy nagyon szépen megkérem a külügyi szolgálatot, hogy válaszoljon ezekre a feltett kérdésekre. Um, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérdést. Én szeretnék válaszolni a külügyi szolgálat részéről. Valóban egy nagyon jelentős eset. Szergei Magnyicki ügye. Egy emblematikus ügy. Sokunk és sok megfigyelő ezt szinte az Orosz Föderációban a jogállamiság helyzetének quintessenciájaként látjuk. Már régóta szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy megfelelő tisztességes eljárásra van szükség, hogy Magnitsky úr halálának a lehetséges okai, illetve az a korrupciós ügy, amit ő felfedett, mind az igazság szolgáltatás elé kerüljön. Ezt is hangsúlyoztuk, mégpedig a legmagasabb szinten egy levélben, április 18-án 2012-ben Van Rompuy elnök úr, az Európai Tanács elnöke egy levelet intézett az akkori ö, orosz elnökhöz, Dmitri Medvegyevhez. Az Európai Uniós és orosz csúcson is felvetettük 2012. decemberében ezt az ügyet, valamint az Európai Bizottság oroszországi látogatásán, amikor a kormányhoz látogattak idén, március 21-én, 22-én, akkor is felvetettük ezt az ügyet. Álláspontunk világos, csak egy hiteles és átfogó, mély igazságügyi eljárás fogja az orosz jogállamiságba vetett hitünket visszaállítani. Március 20-án egy nyilatkozat született arról, hogy az oroszok idő előtt lezárják ezt az ügyet, miközben Magnitsky ellen poszthumusz pert indítanak. Ez további agályokhoz vezet. Az Orosz Föderációban tapasztalható jogállamisági helyzettel kapcsolatban. Elnök asszony, 2012. október 23-án az Európai Parlament állásfoglalást foglalt el, amelyben azt javasolta a tanácsnak, hogy szankciókat alkalmazzon. Például vízum korlátozást, vagy a tőke befagyasztását olyan emberekkel kapcsolatban, akik kapcsolatba hozhatóak Magnitsky úr halálával. Az a külügyi szolgálat már is kezdeményezéseket hozott ennek nyomán az Európai Unióban és nemzeti parlamentekben is, hiszen tudjuk, hogy az európai közvélemény milyen fontosságot tulajdonít ennek az ügynek és más hasonló ügyeknek. A külügyi szolgálat folytatni fogja világossá tenni az elvárásunkat, hogy ennek az esetnek, ennek az ügynek a vizsgálatát folytassák és megfelelően fejezzék is be. A szankciók egy integrált és átfogó Európai Uniós politikai megközelítés részét képezik, de ö, utolsó szalmaszálnak tekintjük őket, hiszen a korlátozó intézkedéseket csak konkrét esetekben és ö, a jól bevált Európai Uniós iránymutatásoknak megfelelően szabad alkalmazni. Tehát a legmagasabb szintű politikai támogatást kell, hogy ezek élvezzék, és csak egyhangú támogatottság esetén alkalmazhatók, amikor minden tagállam támogatja őket. Ami a vízumkönnyítési megállapodást illeti, amit ön is említett, ez az ügyel kapcsolatban folytatódnak a tárgyalások és egy átfogó párbeszéd kontextusában folytatjuk ezeket a tárgyalásokat, amelyeket egyébként még véglegesíteni kell, és az eredményüket majd az Európai Parlament kell, hogy jóvá hagyja. Köszönöm, elnök asszony! Én köszönöm, hogy ennyire részletesen válaszolt a kérdésemre. Meg fogjuk látni. Látjuk, hogy a vízum könnyítési tárgyalások folyamatban vannak, és biztos vagyok benne, hogy az ön segítségével mi is szorosan nyomon követhetjük a fejleményeket. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm, lezárom a mai ülésünket. Holnap 9 órakor kezdjük a tanácsnak szóló ajánlásainkról a vallás, lelkiismereti szabadság előmozdítására és védelméről szóló uniós iránymutatás.